So, uh, good afternoon. Mindenkit szeretettel üdvözlek. Akkor fordítatjuk a ma délelőtti ülést. De mielőtt elkezdjük a meghallgatást, először a napi rendet kell elfogadnunk. Van-e valamilyen hozzátenni való? Jó, hogyha nincsen, akkor elfogadjuk a napi rendet. Aztán szeretném a május 8 és 21-e ülés jegyzőkönyvének e, elfogadni. Most akkor az elnök bejelentései jönnek. Párhuzamosan a mi ülésünkkel a kínai népköztársasággal a parlament közi ülés is folyik, és meg hívtuk őket, hogy beszéljünk az emberi jogi kérdésekről, de én nem tudok oda elmenni, mert ugye itt párhuzamos ülőszekről volt szó, és és van egy új demokrácia támogató és választás megfigyelő csoport, de arra sem tudok elmenni, ha bár meghívták. És ugyanakkor a Droá bizottságnak az elnökét eddig nem vitték bele ebbe, de most már igen, tehát azt hiszem Kaszak úr segít majd, hogy egy órára kimenjek. Ezt az alkalmat szeretném felhasználni arra is, hogy elmondjam, hogy tulajdonképpen nagyon nyugtalanító, hogy annyi ülés van ugyanakkor az időben, és nagyon nehéz, hogy elmenjenek a képviselők ezekre. És ezért nehéz nekik elvégezni a, ezt a munkát, tehát épp ezért hallom, mivel hogy más bizottságoktól is hallom, erről kellene gondolkodni. A sürgősségi állásfoglalásokat, illetően amelyeket a plenáris ülésen fogadtunk el júliusban, a leszbikusok és az LMBT jogok megsértése ellen szóló állásfoglalás Afrikában. Ez az állásfoglalás elítéli az erőszak minden formáját és a hátrányos megkülönböztetés minden formáját az afrikai leszbikusok ellen. A mi állásfoglalásunk felhívta a 77 országát a világnak, ahol még illegális a homoszexuális, köztük 38 afrikai országot, hogy vegyék ki a bűncselekmények között a homoszexuális. Ezen kívül sürgősséggel fogadtuk el a kínai kényszerített abortuszoknak az esetét. Előtértük a kínai hatóságokat, hogy Feng Yan mei asszonyt, aki 7 hónapos terhes volt, kényszerítették arra, hogy abortuszt végeztessen el rajta. És szeretném felhívni az önök figyelmét egy másik esettel kapcsolatban is, amely kapcsolatos fengasszony esetével, ez a nemzetközi internet közösség által lett téve és az ENSZ emberi jogi tanácsa a múlt héten elfogott egy, elfogadott egy mérföldkőnek számító állásfoglalást, tehát hogy az embereknek a szabad szóláshoz van joga az interneten is. Habár Kína megpróbálta korlátozni az internetet, és fenntartásait fogalmazta meg, az ország azért mégis részt vett abban a konszenzusban, hogy elismerje az internetnek a globális és nyitott jellegét, amely a fejlődést segíti elő az országokban. A a kényszerített abortuszokkal kapcsolatos állásfoglalásunk Kína esetében olyankor történt meg, amikor a kutatók egy tudós csoportban azt ajánlották, hogy Kínának is le kéne állítani az egygyermekes politikájukat, hiszen tovább folyik a vita az értelmiségiek között, hogy ezt a kérdést megvizsgálják. Aztán a Belarusban történő szólásszabadsággal kapcsolatban is, különösen Andrzej Pocobut esetében fogadtunk el egy állásfoglalás sürgősséggel. E, elítéljük a letartóztatását és a vád emelést ellene. E, Pocobut úr egy úrságíró, aki e, a Gazete Vibor számára dolgozik. Őt őrizetbe vették, és mi kértük azt, hogy engedjék terjeszték ki, és hogy az ellene felhozott vádakat is semmisítsék meg. A belaruszi emberi jogokkal kapcsolatosan van egy egy jelentéstevünk, és elítéli az emberi jog védők elleni intézkedéseket Belarusban. Aztán van egy hosszú állásfoglalás a nyugati part és a kelet-jeruzsálemi EU politikával kapcsolatban, és ezt is még ki kell fejleszteni. Más tevékenységek is voltak, az utolsó ülésünk ott az AFED bizottság segítségével részt vettünk az Európa Tanácsnak egy ülésén, ahol kifejeztük azt a hajlandóságunkat, hogy szorosan együttműködjünk, és mindezt a, az emberi jogi csomag érdekében. És itt látom, hogy az Európa Tanács és az emberi jogi biztosuk az azt az aggáját fejezte ki, hogy az állásfoglalásunk itt most az illetékességi köröket összekavarja el, de Brok úrral együtt mi ezzel kapcsolatban megtettük a megfelelő megjegyzéseket. Ez ugyanakkor, a, ugyanakkor történt, hogy egy parlamentközi delegáció ment a NATO parlamenti közgyűlésével együtt egy delegációval eh, az Európa Tanácsba. Eh, talán ezek a csoportok megvizsgálhatnák ezt a kérdést. Egy de Hucht biztos úrnak is küldtem egy levelet, ugyanis a szabadkereskedelmi megállapodás Vietnámmal kapcsolatban fontos, hogy belevegye az emberi jogi záradékot is. Tehát egy levélben fogalmaztam meg ezeket a kérdéseket, hiszen szükségesnek tartjuk, hogy foglalkozzanak az emberi jogi kérdésekkel. Van egy másik közleményünk is, Eston és főképviselő és Pibalx biztos úrral kapcsolatban, amely egy, nekik egy közös levelet küldtünk februárban, és a külügyi bizottság elnökével a 2012-es éves akció cselekvési programmal kapcsolatban, és az európai emberi jogi és demokráciai kezdeményezést illetően, és az orosz követségnek is küldtünk egy levelet, ugyanis Elena Milasina esetével kapcsolatban tettünk megjegyzéseket. Elena Andékéjene egy, Elena Milasina egy oknyomozó újságíró Navaja Gazetával, akit megtámadtak, és ezt rablásnak minősítették. Aztán egy civil szervezettel is kapcsolatban léptünk, ugyanis Mauritániában egy emberi jogi jogvédő, Biram Old Ebaid esetével kapcsolatban kellett szólnunk, hiszen ők a, a rabszolgaságot szeretnék megszüntetni Mauritániában. Ezen kívül az kommunikációs szakértőnk is tájékoztatott arról, hogy az EP News Hub, ami egy online kommunikációs eszköz, létrejözt, és ez egy azonnali új hírszolgálat, amelyek az utóbb, amely az utóbbi öt napnak a híreit foglalja össze. Ezeket különböző platformokon lehet megnézni. Nos, ennyi volt az elnök közleménye. Most pedig Az, eh, köz, az éghajlatváltozásnak a hatása eh, az emberi eh, jogokra című meghallgatás következik. Amikor erről a kérdésről beszéltünk a kibővített elnökségben, akkor mindegyik frakció egyetértett azzal, hogy tartsunk egy ilyen meghallgatást hiszen a környezetvédelmi kérdésekkel szorosan kapcsolatos ez a kérdés, ugyanis az éghajlatváltozás olyan helyzeteket hoz létre, amelynek eredményeként az embereknek el kell hagyni az otthonukat. És így nagyon sok emberi jogot ö, ö, sértenek meg, hiszen láthatjuk, hogy egy országban lehet, hogy a környezetvédelmi törvények jók, de azért nem vizsgálják meg, hogy a, az őslakosoknak, a benszülötteknek hogyan befolyásolja az éghajlatváltozás a, az életüket. Épp ezelőtt a Környezetvédelmi Bizottsággal együtt vizsgáljuk ezt a kérdést. Amikor előkészítettem ezt a munkát, megvizsgáltam, hogy a dokumentumban mit találok ezekkel kapcsolatban. Húsz évvel ezelőtt a riói nyilatkozatot fogadták el, mely egy mérföldkövet lehetett, és ennek az első cikkében eh, hangsúlyozzák, hogy az emberi emberek eh, a fenntartható fejlődés eh, középpontjában állnak. És hogyha megnézzük az utóbbi húsz évnek a fejleményeit. Ugyan nem vagyok környezetvédelmi szakértő, de megvizsgáltam az emberi jogok helyzetét, és láthatjuk, hogy mindenféle emberi jognak a tiszteletben tartását hangsúlyozzák. És például ez az élelmiszerhez való jog, eh, élelmiszerbiztonsághoz való jog, és a többi. And uh, I also would like to quote at the beginning the resolution. Ezen kívül 2011. október 17-én az, ember, az ENSZ emberjogi tanácsa elfogadott egy, határozat, egy határozatot az emberi jogokról és az éghajlatváltozásról, és ebben megfogalmazták azokat az aggályokat, amelyeket az éghajlatváltozás tehát azokkal a, a súlyos következményekkel, amelyeket az éghajlatváltozás okoz az embereknek. Néha az interneten keresve, amikor az előrejelzéseket nézem a jövőt illetően, tehát hogy mennyi lesz az éghajlati változások által földön futóvá tett menekülteknek a száma, akkor azt hiszem, hogy el kell gondolkoznunk azon, hogy felkészüljünk erre. És az e- környezetvédelmi e- e- bizottság elnökével, Matthias Hrotével elnöklöm együtt, és átadom neki a szót. Köszönöm szépen, és németül folytatom az anyanyelvemen. Viszonylag gyorsan megegyeztünk eh, Éva Lokbéler és én abban, hogy ezt a témát eh, együtt eh, fogjuk feldolgozni, elindítunk egy vitát erről, ugyanis meg vagyok győződve arról, hogy a következő években, évtizedekben ez a kérdés, az az emberi jogok és éghajlatváltozás kulcsfontosságú szerepet fognak játszani, különösen az EU külpolitikájában és az én szakbizottságomnak is az a véleménye, hogy a, össze kell hoznunk a külpolitikát, az klíma politikát és a környezetvédelmi politikát. A Rio Plus 20 is rávilágított arra, hogy erre szükség van. Európában ugye környezetvédelmi konferenciaként állalták a Rio Plus 20 de ez nem az volt. A fenntartható fejlődésről szólt, eh, nagyon fontos szerepet játszottak a társadalmi eh, komponensek, és mi ezt egyszerűen eh, figyelmen kívül hagytuk, ezt pedig nem szabad megengedni ilyen mértékben. Ezért is örülök annak, hogy ma lehetőségünk van arra, hogy egy közös meghallgatáson megvizsgáljuk, hogy mi is a helyzet. És talán nem is ez az utolsó alkalom, hogy ezzel foglalkozunk. Ma egy tartós hosszú folyamatot indítunk, és az Európai Parlament történetében lesz ennek folyamánya. A jövőben a külpolitika, nem tudom, hogy az Európai Külügyi Szolgálattól van-e itt valaki, eh, tehát Európában a jövőben egy európai klíma és környezetvédelmi indítatású külpolitikánt kell kidolgozni az emberi jogokkal, mint fontos komponenssel. A ciprusi elnökség során lehetőségem volt múlt héten találkozni a miniszterrel, és nagyon konkrét javaslataik vannak a ciprusiaknak ezen a területen. Mégpedig egy blueprintet a vízpolitikára, azaz, hogy joguk van, joga van mindenkinek a tiszta, ivóvízhez minőség és mennyiség tekintetében egyaránt biztosítani kell a vízellátás, és nem csak Európában. És itt már rögtön kapcsolódunk az éghajlatpolitikához is, ha a víz minőségéről vagy mennyiségéről beszélünk. Európában egy nagy lépést kell még előre tennünk. Még nem mértük el az ideális állapotot, ha diplomatikusan fogalmazok, és ezért is nagyon hálás vagyok azért, eh, amit a ciprusi elnökség útjára indított ezen a területen. Itt van azután a finanszírozás, eh, a klímaváltozás elleni küzdelem eh, hez pénzre van, erőforrásokra van szükség, és a több éves költségvetési keretben meg kell nézni, hogy elég pénzt fordítunk-e az éghajlatváltozásra, mert nekünk még mindig inkább vannak forrásaink erre, mint nagyon sok szegény régiónak. Itt van például Afrika ez a kontinens járul hozzá a legkisebb mértékben az éghajlat negatív megváltozásához, és mégis a legjobban sújtja Afrikát az éghajlatváltozás. Ezért azt hiszem, nagyon jól tennénk, hogyha kidolgoznánk egy stratégiát, és a mai meghallgatás is ezt a célt szolgálja. Nagyon izgatottan várom ezt a meghallgatást. Nem vagyok sem kimondottan külpolitikus, sem emberi jogi eh, aktivista vagy politikus, de ér- nagy érdeklődéssel várom, hogyha minden területen egy horizontális megközelítést alkalmazunk, eh, és minden terület tett eh, lefedünk és megnevezünk, amikor majd egy állásfoglalást készítünk el, a COP18-as konferenciára készülve, akkor el tudunk, előbbre tudunk jutni. Nem szabad az éghajlatra korlátozni, vagy bármi másra korlátozni az erőfeszítéseket, hiszen itt külpolitika, a szociálpolitika, a biztonság minden területet érintünk. Ezért is nagyon örülök annak, hogy itt szakértőkkel együtt tudjuk megvitatni ezeket a kérdéseket. Elég hosszasan beszéltem, most ideje, hogy elkezdjük a tényleges meghallgatást. Köszönöm szépen, Gróte úr. Egy ponthoz szeretnék hozzászólni, amit mondott, mégpedig, hogy jövőben rendszeresen együtt foglalkozzunk az éghalat, a külpolitikával és a környezetvédelemmel. Itt a parlamentben egyértelmű, hogy melyik témának melyik az illetékes szakbizottsága de készül egy jelentés eh, a tiszta vízhez fűződő jog és a szanitér eh, berendezések eh, témakörében. A kibővített elnökségülése még nem döntöttünk erről, de mindenképpen készítünk majd egy véleményt az emberi jogi szempontokat kidolgozva. És most akkor ismét az angollal próbálkozom. Kitűnő szakértők vannak itt velünk, akik alaposan, behatóan foglalkoznak eh, az emberi eh, jog és a eh, klímaváltozás témakörével. Lesz egy előadás, egy tanulmányt fog bemutatni Krisztel Cornél asszony, a Párizsi Egyetem közjogi tanszékének a professzora, és interdisziplináris kutatással, társadalmi kérdésekkel foglalkozik. Itt van vele Annie Sophie Tabó, aki ugyancsak a Párizsi Egyetem közjogi tanszékének oktatója, és aki szintén részt vett a tanulmány készítésében. Ennek a tanulmánynak a pontos címe emberi jogok és, és, és klímaváltozás az EU szakpolitikai alternatívái. Azután Olivier de Schütter úr is itt van velünk, az ENSZ különleges jelentéstevője az élelmiszerhez fűződő jogról, már volt jelenő itt nálunk meghallgatáson, azt hiszem, hogy agrárpolitikai kérdésekről szólt ez a meghallgatás. Nehéz volt önt idehozni, nagyon sokat tartózkodik New Yorkban, ön belga állampolgár, és különösen örülünk, hogy most sikerült ön itt, önt itt Belgiumban is üdvözölnünk. Itt van velünk Magda Stosziewicz asszony, a földbará, a földbarátain szervezet igazgatója, éghajlat és igazság, a klímaváltozás, emberi joggal kapcsolatos kérdései, ezekről fog beszélni. Végül itt van velünk Steve Trent úr, aki a Környezetvédelmi Igazság Alapítvány, az EJF igazgatója. A klímaváltozásnak az ős lakosokra gyakorolt hatásáról fog beszélni. Szeretném megismételni, hogy el kell majd mennem egy ponton, hogy egy másik ülésen is részt vegyek, Hazak úr fog helyettesíteni, és azután vissza fogok térni. Most pedig szeretném először megadni a szót a tanulmány két szerzőjének. Nem is tudom, hogy melyikük fogja kezdeni, ön parancsoljon. Euh, euh, Köszönöm szépen, elnök asszony arról szeretnék beszámolni, hogy milyen hatása van a klímaváltozásnak az emberi jogokra. Nyolc kutató foglalkozik öt egyetemen, Franciaországban, Németországban és Belgiumban elismert és fiatal kutatók vesznek részt, különböző szakterületek képviselői, tehát emberi jogok, nemzeti jog, nemzetközi jog, európai jog, magánjog, környezetvédelmi aspektusok. Önök előtt látják a tanulmány öt részből áll, javaslatokkal álltunk elő. Az első részben arra törekedtünk, hogy megmutassuk, hogy milyen kapcsolat van a klímaváltozás és az emberi jogok között az akadémiai kutatásokban aztán a civil szervezetek és nemzetközi szervezetek terő, tárgyalások kapcsolata, aztán milyen hatása van a klímaváltozások kérdésére, a külpolitikára, illetve pontosabban a külpolitikai klímaváltozási kérdések hatás az emberi jogra. Aztán a következő, hogy hogyan lehet értelmezni az Európai Unió politikájába, hogyan lehet beágyazni az emberi jogokat. A negyedik részben az Európai Unió belpolitikája, klímapolitikája, illetve az emberi jogok kérdése. Az ötös pont pedig, ami a környezetvédelmi demokráciát illeti, a részvételi demokrácia, a tájékoztatás alapjai. Az első részben, ami az emberi jogok és a klímaváltozás közötti kapcsolatot illeti, úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek vezető szerepet kell e, játszania. Nagyon fontos lenne, ha egy ambiciózus állásfoglalást dolgoznak ki. Az Európai Uniónak párbeszédet kell kialakítani a úgy gondoljuk, hogy el kerülhetetlen. Nagyon fontos tehát az Európai Unión belül, nagyon fontos a környezetvédelmi, a környezetvédelmi emberi jogi főigazgatóságok közötti párbeszéd. Ami a sérülékeny célcsoportokat illeti, meg kell nézni őket az Európai Unión belül, azon kívül, ezt a munkát végre lehet hajtani például finanszírozás során, kapcsolatával. Nagyon fontos tehát a kutatás, a, a hetes kutatási keretprogram segítségével. Aztán végig kell gondoljunk, hogy milyen módszerek vannak. Meg kell nézni, hogy milyen politikai, emberi jogi aspektusa van a klímaváltozásoknak. Hatástanományokat lehetne készíteni az emberi jogokról az Európai Unió kezdeményezhetne egyfajta közös gondolkodást azon, hogy mennyire kompatibilisek ezek a politikák az Európai Emberi Jogi Konvencióval, az Európa Tanácsal, a környezetvédelemmel, a, tehát milyen a három dimenzió hogyan kapcsolódik össze tehát. Ami az Európai Unió szerepét illeti az emberi jogok elősegítésében, mármint ami a klímaváltozás kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokat illeti, a mi csapatunk azt szeretné, ha megerősítenénk az Európai Unió diplomáciai testületét, annak érdekében, hogy emberi jogi szakértőket is vonjunk be a diplomáciai testületbe. Nagyon fontos minden szinten megnézni több oldalú regionális, kétoldalú kapcsolatokat is meg kell vizsgálni, meg kell nézni tehát, hogy hol valóban hol merül fel egy ilyen kapcsolat a klímaváltozás az emberek között. A leginkább érintett közösségeket is be kell vonnunk, támogatni kell, meg kell erősíteni a tudományok szerepét, hogy jobban megértsük, hogy milyen hatása van a klímaváltozásnak az emberi jogokra. Létre kell hozni egy cselekvési tervet, be kell építeni ebbe az emberi jogok kérdését, a következő tárgyalásokba, mármint nemzetközi klímaváltozási tárgyalásokba be kell építeni az emberi jogokat, létre kell hozni a technikai, logisztikai támogatást a fejlődő országok számára. Ami az Európai Unió külpolitikáját illeti a klímaváltozása kapcsolatban. Az Európai Unió külpolitikája az emberi jogokkal kapcsolatban. Nos, hát az Európai Unió beépíthetné a fő emberi jogi külön megbízott mandátumába be lehetne építeni a klímaváltozás és emberi jogok kapcsolatát, be kell vonni tehát az európai diplomáciai testületeket, az Európai Unió külkép, fő külképviselőjét, az LKS-t, a bizottságot. Kísérletet kellene tenni arra, tegyünk, tehát nem hiszem, hogy továbbra is fenn kellene tartani a külső belső politikákat, ezen túl kellene menni. Globális, horizontális, transverzális megoldást kellene keresni és megközelítést. Ki kell szélesíteni a párbeszédet a harmadik országokra is, be kell vonni a klímaváltozás kérdését az emberi jogok kérdésébe, például különböző védzáradékokat megfogalmazva ezen harmadik országokkal kötött szerződésekben. Ha megnézzük az Európai Alapjogi Ügynökség mandátumát abba is be kellene építeni a környezeti klímaváltozásbeli hatásokat, hogy azoknak milyen hatásuk van az alapjogokra, hasonlóképpen, mint a nem diszkriminációnál adaptációs kiigazítási politikákról van szó, amik az Európai Unió kül- és fejlesztési politikájára beszélünk, ezért mi azt szeretnénk, hogyha közpénzeket mobilizálnának, és magánpénzeket is, olyan értelmében, hogy valóban be tudja tartani az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásait, Kopenhágában és Cancunban vállalt kötelezettségeit be tudja tölteni, egy jelentés és verifikációs folyamat segítségükkel ellenőrizni ezt. Nagyon fontos, hogy koherens legyen az együttműködési politika, ami a segélyeket illeti, amiket az Európai Unió szolgáltat a más, más országok számára, nagyon fontos, hogy a klímaváltozások és az emberi jogok kapcsolatát beépítsük a fejlesztési politikába. Konkrétabban jobban figyelembe kell venni az emberi jogokat a nemzetközi együttműködésbe, amikor is a klímaváltozáshoz való kiigazítási politikákat dolgozunk ki, nagyon fontos a partner országokkal megfelelő párbeszédet folytatni, átlátható politikát kell folytatni, és olyat, ami lehetővé teszi a részvételt ami a kiemelt ajánlásunkat illeti, egy olyan mechanizmust, egy elszámoltatási mechanizmust kellene létrehozni, mint például a Világbank ellenőrzési panelje, egy ehhez hasonló mechanizmusot kellene létrehozni, ami a cégekre is vonatkoztatható lenne. Ami az emberi jogok európai politikában történő beépítésének elemzését illeti, először is hivatalosan, világosan el kell ismerni az, hogy vannak külön kiemelten sérülékeny területek és közösségek. Tavaly Oszlóban a 27-ek elismerték ezeket az alapelveket. Nagyon fontos, hogy kötelezettséget vállaljunk az intézményi szerkezet átalakítás kapcsán is. A mi tanulmányunk azt mutatja be, hogy az illetékes főgazgatóság nem volt mindig a legkompetensebb személyekkel felruházva. Világosabb mandátumot kellene szerep megfogalmazni, ami a migrációt illeti ezzel kapcsolatban, és vezető szerepet kellene játszania. A főigazgatóságnak, a DEFCO-nak, mi, hogy ez a belső szervezeti, a fejlesztési, együttműködési főigazgatóságnak is jobban bele kellene építenie. Ami az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó európai politikákat illeti, ezeknek is figyelembe kell venniük az emberi jogokat. Úgy gondoljuk, hogy a hatástanulmányok magukba kell foglalják az igazságosság, szociális és környezetvédelmi igazságosság fogalmát. Ez ritkán van így. Nagyon konkrét intézkedéseket kell hozni, mert eh, ami az eh, emissziós kereskedelemből adódó jövedelmeket illetve azokat fel lehetne használni annak érdekében, hogy a, az ezen politikákat a klímaváltozás által okozott károk mérséklésére vagy megelőzésére. Megállapítottuk azt is, hogy az ETS-ben, az emissziós kereskedelemben figyelembe kell venni az alapvető szolgáltatásokat, azok árát. Az Európai Uniónak be kellene tiltania a közös fejlesztési mechanizmusokból adódó, olyan, olyan mechanizmusokból adódó jövedelmeket, amelyeknek negatív hatása lehet. Az olyan tevékenységből adódó jövedelmeket, amelyeknek negatív hatása lehet az emberi jogokra. Az Európai Unió és tagállamai figyelembe kell vegyék az igazságügyi biztonságot, a szellemi tulajdonjogot, felül kellene vizsgálni az üvegházhatású gázokra vonatkozó, azok csökkentését célzó politikákat. Az európai adaptációs politikákat illetően az Európai Parlamentnek az ismeretek terjesztését kellene célul kitörni, azért, hogy jobban tudjanak alkalmazni az érdekelt felek a körülményekhez. És most már kezd ez így lenni. És egy centralizált intézményt kellene az adaptációkra kialakítani a tagállamoknak ki kellene dolgozni nemzeti cselekvési terveket az adaptációra, és pedig a bevált gyakorlatok mentén, és állami és magánpartneri kapcsolatokat kellene kialakítani azért, hogy a lényeges szolgáltatások legyen beruházások lennek, például a tulajdonosokat kellene ilyen széndiokszid kibocsátás csökkentési projektek alkalmazására ösztönözni. Az utolsó fejezet a demokráciával foglalkozik. Tehát fontos, hogy helyi és nemzeti szinteken és európai szinten foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Kell ehhez egy európai eszköz, és részt kell venni a közvélemény tájékoztatásában, E, oktatási, nevelési struktúrákat kellene kialakítani, azért, hogy a környezetvédelmi ismereteket terjesszük. Az összes rendelkezésre álló adatot is továbbítani kellene, mind nemzeti, mind európai szinten. A döntéseket decentralizálni kell, ugyanakkor fontos, hogy az ezekkel kapcsolatos információk is terjedjenek. Azokat az eszközöket is kell, kell alakítani, amelyek nem kényszerítőek, azért, hogy az államoknak autonóm piacait alakítsuk ki. Végül pedig egy független biztos, bizottságot kell kialakítani, amely a nemzeti normáknak a megfelelőségét vizsgálja. Már túl léptünk a rendelkezésünkre álló időt, de talán egy percben összefoglalhatnám a lényegi kérdéseket. Az éghajlatpolitikának a környezetvédelmi hatástanulmányokon kell alapulnia, és az európai különböző ügynökségeknek az együttműködését eh, meg kell erősíteni. Ezen kívül fontos a több szinten lévő együttműködés és az egyéni jog a környezetvédelemre európai szinten kell, hogy érvényesüljön, és a fenntartható energia és a mobilitás, a szolgáltatások és az energetikai téren való jogok mind nagyon fontosak azért, hogy elkerüljük, hogy a fejlesztési segítség ne károsítsa a környezetet, vagy pedig az emberi jogokat az áttekinthetőség és az igazságosság nagyon fontos azért, hogy az erőfeszítések valóban mindenkinek a hasznára legyenek, és egy e, éghajlati demokráciára van szükség. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek, hogy ezt a tanulmányt bemutatták hogy mit lehetne, miken lehetne javítani, de látok itt kollégákat is más bizottságoktól, akik mindezt figyelemmel követik, és hasznos valószínűleg számukra is ezt meghallgatni. Nos, akkor de Schutter úr következik, aki az ENSZ különleges raportőre az élelmiszerhez való jog, az, étkezéshez való jog témájában. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon szépen köszönöm az előttem szólóknak az előadását, Kornél és Tabó asszonyoknak. Először is szeretnék emlékeztetni arra, hogy az éghajlatváltozásnak milyen hatása lesz az elkövetkező években az emberi jogokra. Különböző tanulmányok foglalkoztak részletesen ezekkel a kérdésekkel. Különösen egy 2009-es tanulmány, amely e, egy eléggé e, ijesztő képet vázol fel. Az éghajlatváltozás az egészséghez és az élethez való jogot fogja befolyásolni, hiszen hogyha hőhullámok, áradások, viharok, stb. vannak, azok mind kapcsolhatók az éghajlatváltozáshoz és, az, és a föld hőmérsékletének megváltozásához. 262 millió embert 98%-át a fejlődő országokban befolyásolta az éghajlatváltozás a magasabb szintű ozon a, a városokban, különösen az ipari országokban szintén hatással van. És mindez befolyásolja az élelmiszerhez való jogot. A nyarak melegebbek, különösen, hogyha a különböző hatásokat figyelembe vezzük, de végül is minden régióban jelentős csökkenést mutat majd az mezőgazdasági termelés. És 2080-ra a világon a mezőgazdasági termelékenység 6-7 százalékkal csökkenni fog, egész egyszerűen a hőmérséklet változásnak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy 10,2 milliárd ember lesz, és egyharmaddal több, mint most, és az éghajlatváltozás eredményeként kevesebb élelem lesz. Az éghajlatváltozással foglalkozott kormányközi szakértői csoport úgy látni, hogy 50%-kal fog könni a a Fekete-Afrikában az élelmiszer, és ezen kívül az emberi fejlesztési 2006-os ENSZ jelentés, az felhívta a figyelmet például arra, hogy 600 millió ember lesz alultáplált az éghajlatváltozás eredményeként ez elsősorban azokat fogja ez leginkább sújtani, akik a természeti erőforrásoktól függenek. Az vízhez való jog is megsérül majd. Az ENSZ közgyűlése már néhány év óta ezt a veszélyt is felismerte, ugyanis hatalmas régiókban, amelyek a, a jéghegyeknek a származó vizekből és a gletszerekből származó víztől függenek, akkor a, egyedül a bangladesi deltában is 400 millió ember például nem jut megfelelően vízhez. Végül pedig a megfelelő lakáhatáshoz való jog is sérülni fog. A tengerek szintje emelkedni fog, és nyilvánvalóan ez a településeket is veszélyeztetni fogja, elsősorban alacsony jövedelmi lakosságot. Egy kollégám a Maldív szigetekben járt 2008-ban, és az Emberi Jogi Tanács 2009-es 10. ülésén beszámított arról, beszámolt arról, hogy a, például a e, tenger szintjének az emelkedése, a viharoknak a száma, e, az, az fogja e, eredményezni, hogy a tengerszint fölött 1, másfél méterrel level, emelkedni fog a tenger szintje. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek az emberi jogokat veszélyeztetik. Itt most nem elméleti gyakorlatot folytatunk, hanem azt akarjuk bemutatni, hogy ha nem tervezünk valamit, nem adaptáljuk a bizonyos intézkedéseket, akkor mi történik. Ha megvizsgáljuk az emberi jogokat, és ezek keretében az éghajlatváltozást elemezzük, akkor láthatjuk, hogy javíthatunk azon, hogy hogyan tudunk ezeken javítani. Először is meg kell vizsgálni, hogy kikre lesz ez hatással, és az adaptációs stratégiákat őrájuk kell igazítani. Aztán a legfontosabb az elszámoltathatósági mechanizmusok. Tehát hogy lehet ezeket a célkitűzéseket a gyakorlatban lefordítani úgy, hogy jogi kötelezettségeket alakítunk ki belőle. Aztán voltak olyanok, aki, olyan, akik azt kérték, hogy bírósági ítéleket hozzanak e, ilyen esetekben, de ezt nem követték még, és amikor az inuit petíciót veszük figyelembe, amelyet az interamerikai emberi jogi tanácshoz nyújtottak be, és 2006-ban úgy döntöttek, hogy az inuit lakosság az, az északi sarki régiókban valóban nagyon szenvednek az éghajlat hatós, hatása miatt, és ennek a tanácsnak állásfoglalást kellett megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Én most nem a bíróságoknak az ítélkezési gyakorlatáról akarok itt beszélni, hanem általánosabban inkább az emberi jogi testületekről, hogy megértessem azt, hogy az éghajlatváltozás milyen hatásokkal van. És ekkor utalnék három fontos szerepre, amelyet az emberi jogi mechanizmusok játszhatnak nemzeti, regionális és nemzeti szinten. Először azt hiszem, hogy el kell mozdulnunk a nemzeti cselekvési tervektől, amely csak egy technokrata gyakorlat, és átalakítani őket a részvételi demokráciai tervekre és ezt és itt figyelembe kell venni az emberi jogi elveket, például a, hátrányos megkülönbözés hiányát, a részvételt és az ellenőrzést. Tehát több éves stratégiákat kell kialakítani, és kiosztani a különböző felelősségi köröket, független monitorozó mechanizmusokat létrehozni, azért, hogy lássuk, hogy a kötelezettségvállalásokat valóban elvégzik, mint ahogy ez az Egyesült Királyság éghajlatváltozási bizottságának esetében is történik. Hogyha mindez részvételi módon történik, és elszámoltatható, amely nem mindig így történik, az azt jelenti, hogy megfelelő össz ösztönző lesz a szereplők számára, hogy e gazdasági konvergenciát hozhassanak létre. Ez azt jelenti, hogy a jobban megfelelnek a politikai célkötőzéseknek, és egy stabil, e, előre megjósolható e, keretet biztosítanak a megfelelő technológiák számára. 2000 Tízben volt egy világ beruházási jelentés, és ők azt mondták, hogy 2010 és 2015 között 200 milliárd USA dollár a zöld gazdaságba fog mozgulni, és aztán hasonló összegek az alacsony széndiokszid kibocsátású iparakra. Tehát, hogyha egy, van egy stabil, több éves stratégia, akkor azt jelenti, hogy ezeket a célokat fenn kell tartani. Aztán ezen stratégiákat részvétellel kell megvalósítani azért, hogy, gyakor, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányoknak, hogy egy adaptációs stratégiát alakítsanak ki. Végül pedig ezek a stratégiák, mivel ezek sok szektort, ágazatot fognak igazítani, és jobb konvergencia lesz a különböző szakpolitikai területek között, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz és a, a hatékonyság hiányásához, azoknak a figyelmét felhívja erre. És különben nincsen értelme, hogy csak egy fórumon tárgyaljanak, egy fórumon és a kereskedelmi politikáról egy másik fórumon. Tehát figyelembe kell venni, hogy hova vezet a megnövekedett gazdasági haladás, vagy a nagyobb gazdasági növekedés. Tudjuk, hogy a a széndiokszid de a kapcsolatos problémák nagyon nagy gondokat okoznak, és sokszor olyan kibocsátásokról van szó, amelyeket az importjainkban tulajdonképpen kivisszük a fejlesztő országoknak. Egy másik szerepe is van az emberi jogok ösztönzésének, tehát a nemzeti cselekvési tervekben is bele kell, hogy vegyék őket. A másik szerepe pedig az, hogy a meglévő stratégiák értékelését is meg lehet valósítani, és bizonyítani azt, hogy valóban hatékonyak. Egy példát hoznék. Az Európai Szociális Jogi Bizottság Görögországot az Európai Szociális Karta 11-es cikke alapján, a 11-es cikk megsértésében bűnösnek találta, és ezért a lignit bányákban folyó munka veszélyezteti a, szabály, a szomszédos közösségeket, és ezért az UNFCCC titkársága nem tette lehetővé, hogy a kiotói egy jegyzőkönyv alapján megfeleljen Görögország a kötelezettségvállalásának és úgy találták, hogy Görögország nem javított a helyzeten, tehát nem csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátás. Tehát ez mindenféle jogot sértett a, az egészséghez, az élelmiszeres, stb. való jogot, tehát ezzel elítélték őket. Végül pedig az emberi jogi szervezetek minden szinten biztosíthatják az, hogy a tagállamoknak az intézkedései az éghajlatváltozás enyhítésére meg kell, hogy feleljenek az emberi jogi kötelezettségvállalásaiknak is nem csak otthon, hanem külföldön is. És most egy nagyon fontos változást látjuk, tehát a területen kívüli emberi jogi eh, kötelezettségeket elismerték, kodifikálták. És ez a, az, eh, az 21-es eh, cikknek megfelelő. Tudjuk, hogy nagyon sok problémát jelent. Az UNFCC-nek a 12-es cikke szerint például erdőket kell ültetni, és a többi, és úgy tűnik, hogy a, a carbon credit, tehát a széndiokszid credit hiteleket felhasználják most már. Aztán a Bali ütemterv 2007. decemberében úgy tűnik, hogy már is nagyon nagy hatással van az őslakosokra, az erdőkben élő emberekre, akik az erdőktől függnek a megélhetésük szempontjából. Aztán az erdő megőrzés szempontjából azokat a cégeket, amelyek írtják a rendőket, kiszorítják, és nem fogják elismerni azokat a jogokat, hogy az erdő az számukra jelentsenek profitot. Épp ezért nagyon fontos, hogy ezen politikákat emberi szempontból jobban ellenőrizzük. Végül pedig minél jobban bevonjuk az emberi jogi szervezeteket, növeli az esélyeinket. Hogy sikerünk, sikerül azt az átmenetet el, megvalósítanunk, amire szükség van. Tehát ne legyen feltétel a nemzetközi megállapodás arra, hogy előre léphessünk, mert ma kell már lépnünk, és tudjuk, hogy a nemzetközi emberi jogi megállapodások alapján erre nekünk kötelességünk van. És ezen emberi jogi szervezetek megoldhatják azon dilemmát, hogy azok a modern javaslatok, amelyek egy alacsony széndiokszid kibocsátási társadalom felé mozdulna el, Eh, az egy másfajta demokráciát fog hozni. És lehet, hogyha ez nem jön létre, akkor az a változásnak akadálya. Eh, eh, a kis lépések, azt mondják néhányan, hogy a kis lépések nem fogják a megfelelő változatot elhozni. Mások azt mondják, hogy bizonyos lépések pedig túl messzire mennek. Vannak, akik azt mondják, hogy túl lassan lépünk. Tehát több éves stratégiára van szükség, hogy mindezt megválasz, meg elérhessük, és mindenkit be kell vonni. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Süter úr, ezt a kiváló és nagy átéréssel előadott előadást valóban hamarosan meg fog születni az emberi jogi stratégiai keret. Azt hiszem, hogy a ma elhangzott előadások szövegét el kell juttatnunk Esten asszonyhoz, hiszen itt nagyon sok a horizontális elem, a emberi jogok és kereskedelem, emberi jogok és környezet, stb. Egy európai emberi jogi különleges képviselőt is ki kellene nevezni, aki átérzi hogy a mandátuma, a felhatalmazása nagyon széles, nem csak a klasszikus emberi jogi agendára terjed ki, hanem gazdasági, szociális, kulturális területekre is. Most pedig Stoszkiewicz asszonynak adom meg a szót, aki a barátai Európa szervezetet képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt ma szólhatok önökhöz. Először néhány szót az Föld barátai nemzetközi szervezetről. Ez a legnagyobb környezetvédelmi világszervezet 74, 76 nemzeti szervezetünk van, és 74 országban, egy 5000 helyi csoportunk. Van egy európai irodánk is, és 30 szervezet hálózata működik Európában, nem csak az Európai Unióban, hanem a tágabb értelemben vett Európában a környezetet mi a fenntartható fejlődés kontextusában nézzük, tehát nem csak környezetvédelemmel szigorúan foglalkozunk, hanem másik három pillérrel is, gazdasági, társadalmi, szociális kérdésekkel is túl lépünk azon, ami egy csak a jellemző környezetvédelmi kérdéskörbe tartozna. A missziónknak, a feladatkörünknek része az is, hogy foglalkozunk a környezetvédelmi és társadalmi igazságosság kérdésével, erről szó volt a jelentésben, az emberi méltósággal, az emberi jogok tiszteletben tartásával. Azért küzdünk, hogy olyan fenntartható társadalmak jöjjenek létre, ahol ezeket a jogokat biztosítják. Tehát nem csak egy szigorúan emberi jogi szervezet vagyunk, hanem tapasztalataink vannak más emberi jogokhoz kapcsolódó területen. És mindig, amikor környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozunk, különösen a kicsit ellentmondásosabb kérdésekkel, akkor azonnal valamilyen emberi jogsértésbe botlunk. És előbb-utóbb látnunk kell azt, hogy ha ezekkel nem foglalkozunk, akkor a klímaváltozás elleni küzdelemben sem lehetünk sikeresek. Megint csak eh, hadd idézzem a stokholmi nyilatkozatot, amely felhívja a figyelmet eh, a környezet és az emberi jogok kapcsolatára. Megfelelő életkörülményeket kell biztosítani, meg kell állítani a környezeti állapot eh, romlását, és a jelen és jövőbeni generációk számára a környezetet meg kell védeni de Suter úr is beszélt az emberi jogok és a környezetvédelmi jogok kapcsolatáról, a klímaváltozásba ágyazva az emberi jogok kérdéskörét. Azt hiszem, hogy ez a stokholmi nyilatkozat nagyon jó alap. Az éghajlatváltozás közvetett közvetlen módon befolyásolja az emberek jogait. Oliver beszélt az élelmiszerhez, a vízhez fűződő jogról, az egészséghez fűződő jogról, és mindezek a jogok, mindezeket a jogokat veszélyezteti a klímaváltozás egyre gyorsabb megvalósulása. Az egész világot sújtja a klímaváltozás, de pont azokat a legjobban, akik a legkevésbé okozói az éghajlatváltozásnak. Ezt érezhetünk az, azzal, hogy az éghajlatváltozásnak köszönhetően sérülnek emberek jogai. Folyamatosan romlik az erőforrásokkal kapcsolatos helyzet, és pont a legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegeket sújtják a legjobban a változások. Remélem, hogy majd a weblapunkon is megtalálható egy nemrég megjelent tanulmány, amely egy sor konkrét példát is felhoz. Ausztráliától kezdve Brazílián, Honduraszon, Malajzián át egészen afrikai országokig, Tuvalu, Egyesült Királyság, és eh, ezeken a eh, példákon eh, demonstrálhatjuk, hogy a szélsőséges éghajlati körülményeknek milyen hatása lehet hosszú távon, megváltozik az erőforrások eh, helyzete, ez érinti az embereket, a közösségeket, és hogy hogyan szenvednek ezek a közösségek, miközben úgy tűnik, hogy nem tudják hallatni a hangjukat sem a tár, nemzetközi tárgyalásokon, eh, sem pedig eh, nemzeti szinten, a saját kormányukkal szemben sem. A klímához függő hatások egy másik csoportja, amelyel a szervezetünk foglalkozik, azzal függ össze, hogy a e, foszilis üzemanyagokat kitermelő helyeihez, e, helyének a közelében élő közösségeket hogyan e, sújtják ezek a hatások. Nigériában például a Shell palagász kitermelése borzasztó nagy üvegházhatású gázemissziót eredményezett ebben a régióban, és a közelben a Niger deltájában élő közösségeket ez nagyon károsan érintette. Fontosan látni, hogy az EU erre hogyan reagál és jó lenne, hogyha az üvegházhatású gáz kibocsátásnak, ami ebből a forrásból származik, tehát a kitermelésből adódik és keletkezik, és ilyen ennyire negatívan befolyásolja a közösségek életét, hogyha kidolgoznának egy módszert ennek a mérésére. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy, és ez már egy másik szempont, hogy milyen hatása eh, lehet eh, a különböző tanulmányoknak. Itt van az úgynevezett energiaszegénység, vagy így eh, tüzelőanyag, üzemanyag mm, szegénység sokféle politika van, például az energia takarékonysági politika is sok kárt okozhat. Készült egy jelentés 2011-ben a brit csoportunk számára. Több mint 5,5 millió brit háztartás energiaszegénységben él, azaz nem engedhetik meg maguknak, hogy elég melegre fűtsék a lakásukat, a házukat. Tehát nagyon negatív a kapcsolat az emberek energiaellátottsága, az energiaszegénység és a mentális egészségük között. Hogyha hidegben lakik valaki, akkor a lég, szív és ér, légzőszervi, szív és érrendszeri betegségek, aszma, bronhitis előfordulása drámaian megugrik, különösen a gyermekek körében. És ez Európában eh, történik, európai szakpolitikák megvalósításával függenek össze, és eh, ha eh, ignoráljuk ezeket eh, a jelenségeket, akkor nagy a felelősségünk ezért jogi kötelezettségekről is beszélnünk kell. Az egyének és a közösségek jogaival egyaránt foglalkozunk, és, kiemelten a legkiszolgáltatottabb csoportokkal. A részvétel hiánya, az egyenlőtlenség, a diszkrimináció, a legsúlyosabb okok, amikor a klímaváltozás okait enyhítő intézkedésekről születnek a döntések, akkor eh, az érintetek ebben nem tudnak beleszólni. El kell ismernünk, hogy nemzetközi segítségnek, együttműködésnek milyen nagy a szerepe, egységes terhet kell róni minden érintett csoportra. És tiszteletben kell tartani, védeni kell az emberi joggal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat. akkor egyetértek Oliver de Schütterrel. nem, nincs időnk megvárni a nemzetközi tárgyalások eredményét. Nagyon sok mindent tehetünk már addig is a, létező emberi jogszabályi eh, szabályozó keretek között. A Friends of Earth eh, a környezetvédelmi igazságosságért is eh, küzd, azaz leszögeztük azt, hogy a legszegényebb és a éghajlatváltozásért legkevésbé felelőseket sújtják a legjobban az éghajlatváltozás negatív következményei. A fejlett országok fogyasztása tulajdonképpen a fejlődők kárára történik. Hogy mondjak egy gyors példát. Peru, amely eh, 0,4%-át adja csak az üvegházhatású gázemissziónak. ugyanakkor benne van abban a e, top 10 országban, amelyeket a legjobban sújtanak ezek a változások. Felmelegedés, vízhiány a legsősebb következmények, és e, emiatt e, elég energiát sem tudnak biztosítani, hiszen nagymértékben hagyatkozott az ország a Mantura folyón épülő vízi erőművekre, és a vízhiány ezt is ellehetleníti mezőgazdasági területek elsivatagosodnak, elszikesedik a talaj. Tehát mindezek egyre inkább egyre többet fordulnak el olyan országban, mint Peru, amely egy olyan ország, amely alig e, is járult hozzá az változáshoz. Tehát azok, akik felelősek a válságért, nekik e, kellene több erőfeszítést tenni, hogy enyhüljenek ezek a hatások. Ezért a fejlett országok e, kell, hogy azok kell legyenek, amelyek csökkentik a fogyasztásokat, és nekik kell elsősorban otthon csökkenteni az üvegházhatású gáz kibocsátásokat. Mi azt mondjuk, hogy 40%-kal kellene ezt csökkenteni 2020-ig. A tudományos megalapítások szerint is erre van szükség az előrelépéshez. Emberi jogok és klímaváltozás kapcsán felhívásokat szeretnénk intézni kérjük, hogy nevezzenek ki az Emberi Jogi Tanács egy eh, különleges rapportőrt emberi jogi és klímaváltozási eh, területen, és eh, egy független szakértőt így nevezzenek ki az európai országok. Kimondottan foglalkozik a környezetvédelmi jog kérdéseivel. Ehhez egy speciális felhatalmazásra van szükség, hogy foglalkozhasson ezekkel a kérdésekkel. Tehát az európai országok az ENSZ emberi tanácsánál hozzanak létre egy független szakértőt a az egyezmény tíz globális elvének az érvényesítését, ilyen módon lehetne elősegíteni, és fontos az, hogy globalizáljuk gyakorlatilag az Árkusz egyezményt. Akkor, amikor ezt Trióban elfogadták, abban biztak, hogy meg is valósulnak majd az abban lefektetett elvek. Ezek az elemek biztosíthatják azt, hogy megfelelő módon kezelik az éghajlatváltozás, az emberi jogok összefüggés rendszerét. Az európai országoknak ki kell alakítani olyan mechanizmusokat és szakpolitikákat, amelyek figyelembe veszik a klímaváltozás emberi jogi dimenzióját, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Lassan befejezem a határokon átnyúlóan kell erőfeszítéseket tenni. Garantálni kell az őslakók jogait, az őslakokra vonatkozó ENSZ egyezmény alapján, aztán a következő erődő fog erről részletesebben beszélni, jogi védelmet kell biztosítani a környezetvédelmi okok miatt a lakóhelyeket elhagyni kényszerülők számára, ha az éghajlatváltozás miatt el kell hagyni valakinek a lakhelyét, akkor jogi védelmet kell, hogy biztosítsunk számára, és eh, emberi kötelezettség vállalást jelent ez. Megfelelően végre kell hajtani a közelmúltban elfogadott EU stratégiai keretet és eh, cselekvési tervet. Ez június 15-én, tehát közelmúltban fogadták el. Az EU eh, e az emberi jogi politikájának ez egy fontos része egy, ez egy új elem lesz, ami megfelelően alkalmazva az emberi jogok és a klímaváltozás kapcsán valóban eredményeket hozhat. És végül az utolsó szlájdom, ezt azért mutatom, hogy ezen tovább gondolkozzanak még. Maria Timon Kiribatiból, az, akit idézni fogok, Kiribati egy aprócska sziget a csendes óceánban. E, Karibati százezer ember él, és nem akarnak elmenni innen, szeretik az országukat, és egyébként is hova is tudnának menni. Azt hiszem a válaszunk erre az kell legyen, hogy mindenki ott kell, hogy tudja maradni a saját hazájában. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Stakivics asszony, nagyon érdekes előadását köszönjük szépen. Ugye az emberi jogokról beszélt ebben a kontextusban, a klímaváltozás kontextusában beszélt ezen kívül előadása végén egy másik fontos aspektusról is, amelyet a következő előadó fog majd kifejteni. Tehát a klímaváltozás és annak kihatása a benszülöttekre. Steve, Steve Trent a következő hozzászóló. Az EIF, tehát Környezetvédelmi Igazságosság Alapítványa nevében. Nagyon szépen köszönöm a társ elnököknek, köszönöm szépen a bizottságnak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Mi teljes mértékben támogatjuk. Szerintem nagyon jól jelzi, hogy az emberek egyre inkább megértik a klímaváltozást. Nagyon fontos az emberi jogi szemüveggen keresztül vizsgálni ezt a kérdést. Én Mary Robinson-t ő, ő, idézem, aki Írország elnöke volt. Nem szabad szem előtt téveszteni az emberi jogokat, miközben a klímaváltozási tárgyalásokat folytatjuk. Az emberi jogi szemüveg arra mutat rá, hogy a gazdasági és egyéb tényezőkön kívül más tényezőket is ugyanebben kell venni. Azt hiszem, hogy nagyon jól fogalmazta meg azt, amit mondott akkor, és ezek most is igazak, ezek a gondolatok. Egy pár általános egyszerű ajánlásom van, amit megfogalmaznék az Európai Parlament, a bizottság, a tagállamok számára. De először is, ha megengedik, Süter úr szavait idézném, szerintem ugyanis kiválóan magyarázta el a kulcs problémák a némelyikét, mert hogy milyen mm, kihívásokkal nézünk szembe. Ezek áthatják a társadalom minden részét, nem csak benszülöttek, nem csak törékeny, sérülékeny közösségekre jellemző ez, a klímaváltozás mindenkire hatással van, ehhez kétség nem fél. De a sérülékeny, törékeny, benszülött közösségek számára a klímaváltozásnak súlyos következményei vannak nem férnek hozzá forrásokhoz, korlátozza a hozzáférést, sokszor el kell költözniük a lakóhelyüktől, otthonukból, ahol életüket fenntartották, és talán ez a kulcsfontosságú üzenetem ma. Tehát valóban lesz migráció, már 2010-ben 38 millió ember volt klíma menekült, de jelenleg Nincs megfelelő definíciónk. Senki sem tudja meghatározni, hogy kik ezek. A jogaik, kik ők. Nem értjük azt a problémát, amelyel szembenézünk. Mert amíg nincs meg ez a definíciónk, ezzel a definícióval remélhetőleg, ugye a jogászok is megtamogatnak minket, akkor lesz egy olyan keret, amelyen belül meg tudjuk ezt a problémát oldani. Egy üres lapra nézünk gyakorlatilag. Sötétben tapogatózunk miközben folytatjuk ezeket a tárgyalásokat ebben a szakbizottságban, az Európai Parlamentben, intézményeiben. Nagyon fontos, ez nagyon fontos lépés előre. Jobban megértjük, hogy miről van szó, hatékonyabban tudjuk azt a vitát folytatni, azok csapat, mit szeretnénk elérni. Konszenzusra kellene jutni a tagállamok között, aztán pedig nemzetközi szinten, globálisan, és azzal kapcsolatban, kik ezek az emberek, mitől menekültek, vagy bármilyen más terminológiát használhatunk. Amíg nem tudjuk a definíciót létrehozni, nem nagyon tudunk mit csinálni. A kollektív jó akaratunkkal nem tudunk segíteni rajtunk. Ez a kulcsfontosságú üzenetem. Mindenki ebben a teremben hallott már a klímaváltozás hatásairól, megérti ezek természetét, kiterjedését, azt hiszem, hogy ehhez kérdés nem ö, kerül. Az Exxon is azt mondja, igen, látjuk az emberi tevékenység lábnyomait. Hmm, tehát, ha úgy tetszik, a beszédem egy részét kihagyom, mert a kollégák nagyon ügyesen fogalmazták meg az én gondolataim egy részét, ami az Európai Unió szerepét illeti. Mit tehet a közeljövőben? Itt van körünkben egy ENSZ külön előadó, és azt hiszem, hogy ezt a szerepet az európai, most ezt a szerepet az ENSZ emberi jogi tanácsának mintájára hozhatnánk létre. Ha az Európai Unió támogat egy olyan kezdeményezést, hogy legyen egy ilyen külön klíma, emberi jogi, külön megbízott, akkor azt hiszem, hogy a benszülött és sérülékeny, törékeny közösségek ügyét előre tudjuk vinni, mert nagyon gyakran a kérdések, a válaszok nagyon is nyilvánvalóak, de fel kell tenni őket, meg kell válaszolni őket pontosabban. Egy külön jelentéstevő megbízott erre kompetens személy lenne. Aztán, ami az Európai Unió és külső politikáját, külpolitikát illeti, eh, Ashton Bárónő az LKS égisze alatt, az ilyen kezdeményezések um, azt hiszem, hogy elősegíthetik az Európai Unió diplomáciai szerepének növelését, sokkal nagyobb szerepet játszhat a világ színpadán, a világ piacán, ha úgy tetszik. Mindannyian láttuk azt, hogy mi történt a Rio Plus 20 konferencián. A végső dokumentum legalábbis megerősítette azt, hogy mennyire fontos tiszteletben tartani az emberi jogokat. Szerintem ennél jóval tovább kell mennünk. Elnézést, az EU vezeté, vezető szerepe nélkül nem nagyon megyünk majd sokra. Fennmarad majd a status quo. Az utolsó dolog, amit mondani szeretnék erről, az az, hogy az Európai Unió nagyon fontos a nemzetközi segély, humanitárius támogatás szempontjából, az emberi jogok támogatása szempontjából. Biztosítva a jobb megélhetést a világ minden pontján, de látjuk azt, hogy a megközelítés, amit magunkével tettünk, már mint a migránsokra vonatkozó megközelítés, drága, nehéz, időigényes, és igazából fáradtak vagyunk, megfáradtak, vagy a tétlenség, tehetetlenség érzése uralkodik el rajtunk. Ha megnézzük, hogy mi történik, látok ugye a híreket, jártunk is, ö, olyan helyeken, ahol ö, mi történik? Gyermekek, egyének, ószévesek akik ott születtek ebben a táborban. És nézzük meg minden problémának, milyen dimenziója van. Tehát vannak lehengelő következményei. Ha megnézzük, ami a kényszerített migrációt illeti, a környezetvédelmi, pontosabban a környezeti klímaváltozások által kikényszerített migrációt, ha megnézzük, de hát azt hiszem, hogy komolyabban mélyrehatóban el kellene azon gondolkozunk, hogy mit fogunk tenni azon emberek jogaival, akiket a környezeti klímaváltozási eh, hatások kényszerítettek vagy kergettek el otthonukból. A klímaváltozás beépíteni az emberi jogokban most ezáltal, ha ezt beépítjük az Európai Unió teljes döntéshozatali mechanizmusába, ugye látunk olyan elemeket, amelyek szétestek, sem, semmi értelme annak, hogyha egyik szabizottságban megvizsgálunk mm, a kérdést, másikban egy más perspektívából, azt gondolom, hogy ez a szétforgácsolódott politika, ez nem működik, nem eredményes. Ennek a szakbizottságnak az erőfeszítésével, a parlamenti képviselők és a bizottság erőfeszítéseivel, amivel tisztában vagyunk, azt hiszem, elég nagy lépéseket lehet tenni rövid idő alatt. A kis dolgok túl kicsik, a nagy dolgok túl forradalmiak vagy radikálisak. Ez egy nagyon fontos eh, megállapítás. Fontos, hogy a kettő között eh, felépüljön egy híd a két pólus között, egy egyszerű, világos lépésre van szükség a koherencia irányába, amely meg fogja óvni, védeni az embereket, azok életét, jogait, megélhetését, azokét, akiket leginkább sújt a klímaváltozás. Csak akkor tehetjük, ha mindezt az emberi jogi szemüvegen keresztül nézzük. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon fontos volt, amit számunkra mondott. Ezt össze kell hangolni nagy kezdeményezésekkel, stratégiai intézkedésekkel, amelyeknek a célja az, hogy a legkiszolgáltatottabbaknak segítsünk azoknak, akik leginkább kivannak téve az éghajlatváltozás következményeinek. Tehát fejlődő országokban ezen folyamatok negatív hatásaitól kell megvédeni az embereket. Nos, akkor ezzel a szakértők befejezték a bevezető megjegyzéseiket, és akkor elkezdhetjük az eszmecserét. Előtte Ahogy hallottuk az Európai Akciószolgálatnak a képviselőtőjétől, ő itt jelen van, és szeretnénk Ingónak megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök. Az Európai Külügyi Szolgálat e, üdvözli az, ennek a fontos témának a tárgyalását, tehát az éghajlatváltozás és az emberi jogok kapcsolatát. Az EU-nek már egy átfogó politikája van az éghajlatváltozás elleni harcban. A tanács többször hangsúlyozta, hogy fontos az éghajlatváltozási célkitűzéseket minden szakpolitikai ágazatba bevlevenni. Ezen kívül az Európai Unió az emberi jogokat is ilyen módon akarja ösztönzeni. Az Európai Stratégiai Keret az emberi jogok területén hangsúlyozza, hogy minden területen, minden külügyi tevékenységében hangsúlyozni hangsúlyozni kell az emberi jogokat, és integrálni kell ezt a fogalmat több területen, a technológiai, energiai és környezetvédelmi politikákban is. Ugyanakkor ezen kötelezett változás, kötelezésvállalások ellenére el kell mondani, hogy a kapcsolat az európai szakpolitikák és az e-, éghajlatváltozás és az emberi jogok között még csak a kezdeti fázisában van. Mint ahogy ez az eszmecsere is megjegyezte, e, az éghajlatváltozásnak hatalmas e, hatása van az egészség, az élet, az élelmiszer és az akatás jogokra és elsősorban a kiszolgáltatott lakosság, mint az őslakosok vagy a szigetlakosok számára a legsúlyosabb következményekkel jár. A legszélsőségesebb esetekben tömegmigrációhoz vezetnek az éghajlatváltozások. Elkezdődött már az ENSZ emberi jogi rendszerében a munka. Az emberi jogi tanács 2009-ben elfogadott egy határozatot, amely az éghajlatváltozás hatásaival foglalkozik, és hogy ezek milyen módon befolyásolják az emberek jogokat. 2011-ben egy újabb határozatot is hoztak, amelyet az EU tagállamok is támogattak. Ezen kívül a monitorozó csoportok is egyre jobban figyelemmel követik az emberi jogokat. És az emberi jogi tanács professzor John Knox professzort nevezte ki független szakértőként ezen kérdések vizsgálatára. Kérem szépen, hogy lassabban olvasson. Az EU és a tagállamok várják az együttműködést Nax professzorral. Az éghajlatváltozás elleni harc és az emberi jogok elősegítése az Európai Unió prioritásai közé tartoznak. A két szakpolitika nagyon összetett kihívást jelent számunkra. Az Európai Unió még csak most kezdi ezt a munkát, és üdvözli ezt az eszmecserét, amelyhez a folyamathoz jelentésben hozzájárul, és az EKS várja ezeknek az eredményeit. Köszönöm szépen. Ich hatte noch mal eine Frage auf. Egy kérdést tettem fel még az ülés elején az Európai Külügyi Szolgálattal már kétszer is megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket. Az önmegítélése szerint ha horizontális megközelítést akarunk kialakítani, és meghívjuk önt, akkor részt vesznek egy ilyen vitákon. Azt hiszem, a Rio plusz 20 és más konferenciák is rávilágítottak arra, hogy szélesebb körű fellépésre van szükség. És az Európai Unió külpolitikája hozzá kell, hogy kapcsolódjon egy horizontális megközelítésben a környezetvédelmi politikához. Itt most nem udvariatlan akarok lenni, csak sajnos el kell mennem egy másik ülésre. Nagyon-nagyon értékesnek és jónak tartottam azt, hogy ma itt ebben a körben meg tudtuk vitatni ezeket a kérdéseket. Ez egy kezdet, ez egy folyamat kezdete, amit most útjára indítottunk. Jó, akkor öné a szó. Igen, persze, támogatjuk azt a gondolatot, hogy összekapcsoljuk a környezetvédelmi politikát, az éghajlatváltozási politikát és az emberi jogok megsértésének a kérdését. Persze ezeket továbbiakban is vizsgálni kell, és ez horizontális megközelítést igényel, amely a bizottságnak és az EKS-nek és a tagállamoknak a megfelelő hatóságait összehozó nemzetközi fórumokon, olyan fórumokon, amelyek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Köszönöm szépen. Most pedig a képviselőké a szó. A két szakbizottságból itt lévő képviselőké. Ezen kívül az Envi Bizottság és képviselői is itt vannak. És most pedig akkor Szibet úr kap szót. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a meghallgatás szervezőinek, hogy ezt a nagyon fontos és központi jelentőségű kérdést itt most megvitathatjuk. Ez az egész földünk szempontjából nagyon lényeges kérdés. Itt az Unióban az éghajlatváltozás és a klímaváltozás elleni küzdelem kérdéskörét nagyon komolyan vesszük, és tulajdonképpen a világon az egyetlen régió vagyunk, amely konkrét intézkedéseket is tett. A 3x20-as céljainkat megfogalmazzuk, a klímakonferenciákon vezető szerepet játszunk. Természetesen történelmi felelősségünk is van, erre is szeretnék utalni. Az ipari fejlődés során, illetve a foszilis eh, energiahordozó kitermelése révén is, eh, és az ezáltal elő ennek a hatásai miatt eh, felelősséget kell vállalnunk. Sajnos eh, az erőfeszítéseink ellenére sem sikerült a világ többi nagy régióját hasonló lépésekre kényszeríteni, például az eh, Amerikai Egyesült Államokat, Kínát még nem tudtuk meggyőzni arról, hogy ők is hasonló ambiciózus célokat követve járjanak el. Az emberi jogok és az éghajlatváltozás közötti kapcsolat nagyon érdekes és még kevéssé feltárt kérdéskör. Hogyha megnézzük, hogy milyen jogi lehetőségek vannak, hogy az EU itt valamit tegyen, itt van az Európai Alapjogi Karta, amit már elfogadtunk, ugyanennek nincs jogilag kötelező hatása a közösség külső és belső fellépésére, de nagyon sok kiinduló pontot teremt, hogyha a klímaváltozás következtében sérülnek emberi jogok. Nagy kihívás előtt állunk, és itt jogi okokozati összefüggésekre is rá kell világítani, amikor tehát bizonyítani kell, hogy tényleg a klímaváltozás révén sérülnek emberi jogok. Az Európai Bíróság, vagy Emberjogi Bíróság különböző döntéseiben, határozataiban különböző következtetésekre jutott egy ilyen környezetvédelmi, vagy egy környezetvédelmi katasztrófa következményei minél súlyosabbak, annál inkább lesz áll készen arra az emberi bíróság, hogy ezt a kauzalitást elismerje. A klímaváltozás jelensége nagy kihívás jelent majd a jogászok számára is. Meg kell néznünk, hogyan tudunk itt majd tovább jutni, és konkrétan milyen előrelépést jelent majd az, hogyha itt megpróbálunk konkrétabb megállapításokat tenni. Az Európai Unió, és természetesen az egész világ fontos, hogy ambiciózusabb lépjen elő, hogy átalakítsuk az energiapolitikát, éghajlatbarát technológiákra álljunk át, és meghatározó lépéseket tegyünk. Itt van egy fontos feladat, hogy a kiói jegyzőkönyv utóéletét biztosítsuk egy következő globális klímát klímakonferencián elfogadott egyezménnyel. Fontos az elosztás igazságossága, valamint az, hogy az változás elleni küzdelem során azt hiszem az ENSZ is felszólítást intézett arra, hogy még több ambícióra lenne szükség. És az EU intézmények, hogy kielégítőek-e, vagy szükség van egy, egy ENSZ különleges raportőrre, ezt majd az e ENSZ berkeiben kell eldönteni, de az ENSZ EU tagállamok beli tagjai nem nagyon ambiciózusak, nem nagyon értenek ezzel egyet, de mégis nekünk meg kell próbálnunk azért egy kicsit nyomatékosan rávenni, vagy meggyőzni a föld többi országát arról, hogy itt még sok a feladat, amit meg kell oldanunk. Végezetül, hogy utaljak arra, hogy a migráció milyen szorosan összefügg a klímaváltozással, és saját jól beállt érdekünk kell, hogy legyen, hogy a technológiák átadásával próbáljunk meg lehetővé tenni a világ más régióban az embereket, hogy kezelni tudják a klímaváltozás súlyos következményeit, és fellépjenek ezzel. Nagyon rossz politika lenne, hogyha megvárnánk, amíg az e, emberek tömegével, a bevándorlók tömegeit kopogtatnának e, Európa e, kapuján. Itt erősíteni kell kell az erőfeszítéseket, és ez nem csak migrációs probléma, ez nagyon sok politikai problémát okozna, ha ez ha bekövetkezne. Üdvözlöm a kezdeményezést, és remélem, hogy további konferenciák lesznek még erről a kérdéskörről. Köszönöm szépen, Zéber úr. Köszönöm szépen. Szeretném megkérni a következő adatokat, hogy kicsit rövidebbre fogják mondandójukat, mert nem sok időnk maradt. Most pedig megadnám a szót a másik Európai Parlamenti képviselőnek, az MV Bizottság tagjának, Szátó Haszi asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Ezen a héten a New Scientist brit magazinban arról olvastam, hogy a szélsőséges időjárás szélsőségesebbé válik, szélsőségesebbé, mint hogy azt a tudósok előre vetítették. Ez csak egy példa arra, hogy valóban bizonyíték van arra, hogy mennyire súlyos ez a helyzet. Nos, alapvetően azt gondolom, hogy minden politikának klíma tudatosnak kell lennie, és az emberi jogi dimenziókat is be kell építeni. A külpolitika minden elemét is össze kell hangolni a klímapolitikával. De amikor hallgatom a, ezt a vitát, akkor hallom ezt a vitát arról, hogy milyen nehézségek vannak azzal kapcsolatban, hogy aktualizáljuk a nemzetközi egyezményeket oly módon, hogy vannak klíma menekültek már most, és majd még többen lesznek. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon nehéz a jelenlegi szerződéseket, egyezményeket kiigazítani. Azt gondolom, hogy túlságosan lassúak voltak azok a politikák, amelyek ellene kívántak hatni a klímaváltozásnak. A tudósok mit is ajánlanak nekünk? Hát nem nagyon vagyunk készek szembenézni a klímaváltozás következményeivel. És azt gondolom, hogy az egyik kulcs fontosságú kérdés az az, hogy hogyan lehet elég emberrel megértetni azt, hogy ha nem akarjuk a klímaváltozás csökkentését érintő politikákat bevezetni, akkor egyre több klíma menekültel nézünk szembe, és más következményei is lesznek a klímaváltozásnak. Alapvetően úgy gondolom, hogy sajnálatos dolog az, hogy még nem valósult meg mindez. A klíma menekültek státuszát még nem tették hivatalosan közzé, nem vagyok a nemzetközi jog szakértője, de azt a kérdést teszem fel, hogy mit tehet egy oldalon az EU. Ha túl lassú, ha túl lassúak vagyunk en szinten abban, hogy felismerjük ezt a kérdést, akkor mit tehetünk mi az EU szintjén? Azt gondolom, ez egy olyan kérdés, amelyen el kellene gondolkoznunk. Az utolsó hozzáfűzni valóm szerintem nagyon fontos pont az, amelyet fel kell vetnünk az a kapcsolatban, hogy ugye ami a klíma változás csökkentő politikákat illeti, azok is vezethetnek emberi jogi problémákhoz, ahogy azt említette már Sütter úr, amikor arról a lehetőségről beszélt, hogy az benszülött lakosság kiszorul a lakóhelyéről különböző klímaváltozási folyamatok miatt. Ami az erdőírtást illeti, ha ezt folytatjuk, ez is elfogja e, mondjuk a tropusi ősedőben élő embereket, e, ez elfogja majd e, otthonukból üldözni, ha úgy tetszik olyan helyekről fognak elvándorolni, ahol évezredek vagy évszázadok óta éltek családjaik. Vannak olyan politikák, amelyek az erdők védelmére irányulnak, és a biodiverzitásra, de azt hiszem, hogy ezek is problémákhoz vezetnek. Ez egy nagyon súlyos kérdés, amelyet meg kellene oldani. Tehát azt gondolom, hogy mindenki, aki a káros hatásokat csökkentő politikákkal foglalkozik, be kell látnunk, hogy az általmas hatásokat csökkentő politikáknak is emberi jogi kompatibilitással kell rendelkezni. Köszönöm szépen, Haszi asszony! Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Köszönöm szépen, hogy érdekes érveit megosztotta velünk ami az Emberi Jogi bizottság tagjait illeti, kérnézzen azt kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy együttműködik. A... Örülök, hogy a két bizottság együttműködik. Két kérdésre szeretnék visszatérni, az őslakosoknak, a benszülött lakosoknak a kérdése. Néhány napja egy európai delegáció látogatott el Francia Gájánára, és köztük is voltak olyan indiai, indiánok, akik és egy konferenciát tartottunk az őslakosok képviselőivel, és emberi jogi tevékenységekről beszéltünk, hiszen ez az európai biodiverzitásnak az egyik legfontosabb helye, és vettünk azokról a kérdésekről, amelyek az életüket veszélyeztetik, mert a higanyt minden nap használják, és nem ehetnek már, illetve csak halat esznek, és különböző testi következményei vannak, és tragikus következményekkel járik a higany mérgezés, tehát épp ez az emberi jogok szempontjából nagyon fontos. Nem akarok többet mondani erről, de azt hiszem, hogy az Európai Unióban bennünket is aggaszt az emberi tevékenységeknek a hatása az ottani a helyi lakosokra. És itt a Gajanában most olajlelőhelyeket is, tehát kutatásokat is végeznek, és sok amerindián van, akik a halászatból élnek, és épp ezért ez nagyon aggasztja őket. Másik kérdés, amely érdekel, és tulajdonképpen az mindegyik hozzászóló előadó beszélt erről, azokat, hogy, az, arról, hogy kiket érint leginkább a, az éghajlatváltozás, a kis gazdálkodók, az őslakosok, a helyi lakosok, és egyet értek azzal, hogy a leginkább kiszolgáltatottak a nők. És ne felejtsük el, hogy vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy az éghajlatváltozás sért legkevésbé felelősek azok a nők, mégis ők az első áldozatok az áprilisi plenáris ülésen a parlament elfogadott egy jelentést pontosan a nők és az éghajlatváltozás problémájáról. Mary Robinson pontosan az e, egyik az, olyan nő, aki ezzel a kérdéssel foglalkozott nagy nemzetközi konferenciákon. Amikor látjuk, hogy milyen nehéz eljutni a vízforrásokhoz, például a Szahel régióban, akkor a kislányokat küldik a vízért, és egyre messzebbre kell menniük, több órán keresztül keresik a vizet, tehát nem járnak iskolába Európába. Tehát az éghajlatváltozás következményei közvetlen következményekkel jár az ő oktatásukra, iskolába járására például és az ECAS-nek a képviselője is beszélt olyan kérdésekről, amelyek az emberi jogokkal kapcsolatos, de nagyon fontos, hogy külön kiemeljük a nőknek a jogait. Ne felejtsük el, hogy kik az első áldozatok, és ne felejtsük el azt sem, hogy a megoldásnak részét is képezik a nőt. A, nemzet, a, a természetes, természeti kafara katasztrófákra az a nők szervezetei próbálják meghosszani az első megoldásokat. Épp ezért nagyon fontos, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos szakpolitikákba bevonjuk, bevonjuk őket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Hogyha nincsen más hozzászóló, de Lambert asszony még. Nagyon szépen ö, ö, Köszönöm, Jean Lambert vagyok. Én nem az ITRAI szakbizottság, ITRE szakbizottság tagja vagyok, hanem a dél-kelet-ázsiai delegációnak a tagja. És például a Maldív szigeteken van egy olyan kérdés, Kiribátiban például, ahol az egész ország el akarja hagyni azt a helyett, tehát nem csak egyéni emberi jogok kérdése merül föl, hanem egy egész nemzetnek a joga. Ezek nagyon, ez nagyon érdekes kérdéseket vet fel. a himalájai régiónak és Bangladesnek az éghajlatváltozási problémáit is felveti ez. Ezen kívül az irányítás kérdése, méghozzá a megfelelő irányítás kérdése is felmerül. Itt Nigériára is utaltak. Nigéria gazdag ország, a lakosság mégis szegény, és különösen a delta vidéket nagyon sújtja a korrupció. És pontosan ez itt a probléma. Tehát, hogy a nigériai kormány nem tudja a saját belső problémáit megosztani, megoldani, és e ezt még rosszabbítja a mi vállalkozásainknak a szerepe is. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unió beruházásai hogyan segíthetnek. Bangladesben nagyon nagy a lakosság száma, a termőföldet egyre, a termőföld egyre csökken a szalináció miatt, aztán exportálják a, a forrásaikat, például a Csirigang hegyekben, ahol az ott élő lakosságot már nem őslakosoknak nevezik, tehát a kormány más kategóriába tette őket, és ezen kívül Miamárból is a hingák akik hátrányos megközel, megközelítésben, megkülönböztetésben részesülnek, azok ez is ebbe a régióba menekülnek. Tehát hogyan oldjuk meg ezt a problémát? Mert szerintem nincsen egyetlen város mindezekre a kérdésekre. És itt az irányításról van szó, hogy a megfelel, a, hogyan hoz, tudjuk megfelelően felhasználni a forrásokat. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés. Tehát érdekelne e, a e, szakértőknek a válasza, tehát ezeket hogy lehet, hova lehet beilleszteni, mert vannak itt környezetvédelmi, e, vannak éghajlatváltozási kérdések, na most ezek egymással felcserélhetők, ezek a kérdések, és akkor a menekült kérdése, menekültek kérdése, hiszen beszéltek a lakóhelyük elhagyására kényszerült emberekről is, tehát most ezeket is felcserélhetjük. Köszönjük Lambert asszony mivel nagyon szoros, szorít az idő, hogyha mások nem kérnek szót, akkor most röviden átadom a szakértőknek, az előadóknak a szót. ki szeretne válaszolni, akkor Kievics asszony. Röviden válaszolnék a nigarai kérdésre. Egyet értek, hogy a korrupció az nagyon súlyos probléma ott. Hát mindig két ember kell a tánchoz, tehát az Európai Unió is kell, hogy szerepet játszon, tehát felelősek azok a vállalkozások is, akik károsítják a környezetet. Van egy új jogszabály, a belső piaci főigazgatóságtól, és a nem pénzügyi jelentés tételi kötelezettség, tehát nagyon jó lenne, hogyha ebben szerepelne a korrupció is, és ez akkor valóban jelentene különbséget, és lehet, hogy az a megoldáshoz is vezetne. Trent úr? Nagyon röviden két megjegyzésem. A nők kérdése. Egyetértek vele, de nem csak a nőket említeném, hanem a gyerekeket is mindig ugyanazokat sújtja, sújtják ezek a problémák, és méghozzá leginkább. Az irányítás kérdését illetően tökéletesen egyetértek azzal, hogy a jó kormányzás az mindegyik ágazatban segítene, és minden gondolatunkban ennek kell az elsőnek lenni, mindegy, hogy milyen, hol állnak a tárgyalások aztán a lakóhelyük eh, elhagyására kényszerült emberek, a eh, menekültek és a eh, migránsok kérdés. Egyetértek vele, nincsen igazából megfelelő meghatározott fogalmunk róluk. És ez a legfontosabb, hogy ezeket a csoportokat meghatározzuk azért, hogy aztán a jogi kereteket részre, létrehozhassuk, és megfelelő válaszokat próbáljunk adni mert különben nem tudjuk, hogy kikkel foglalkozunk. Nagyon szépen köszönöm. Briefly and, if, and eventually Mrs. Cornell if she wants, but... Euh, peut-être une précision sur euh, le... Yeah. Nos, akkor a migrációt illetően Kornila asszony meg kell újra vizsgálni azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állunk, például az ideiglenes védelem és a többi kérdését. Ezen kívül a, a lakóhelyük elhagyására készülteknek is vannak jogai. Például Afri, afrikai szinten van egy regionális megállapodás a természeti katasztrófák áldozatainak számára, és ennek nincsen megfelelője az Európai Unióban. És végül vannak olyan elvek is, amelyek keret, egy keretet biztosítana az éghajlatváltozás áldozatainak. Jó, akkor ezzel lezárjuk ezt az esnes cserét. Most pedig áttérünk egy másik nagyon fontos témára, ez pedig a környezetvédelmi jogvédőknek a helyzete. Mint tudják, a környezetvédelmi jogok, környezeti jogok, véd, jogvédőknek a feladata nagyon fontos, hiszen különböző gazdasági, szociogazdasági, kulturális és más jogokról beszélnek, és nagyon gyakran ellenállásba ütköznek a kormányok részéről. És tulajdonképpen nem teszik lehetővé azt, hogy ezeket a jogokat szabadon gyakorolják, és nagyon gyakran őket is üldözik. Nem értik meg őket, és a munkájuknak a fontossága nagyon lényeges, és nagyon fontos a munkájuk, amit végeznek, és a társadalomnak támogatni kell ezeket az erőfeszítéseket. Mint tudják, az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amely elsősorban a a környezetvédelmi jogvédőkkel kapcsolatos. 2010-ben fogadták el ezt az állásfoglalást, és az e- Európai Parlament álláspontja az, hogy támogatja mind politikai szinten, mind konkrét támogatásban, és pedig projektek és támogatások keretében. Most pedig átadom a szót a társelnöknek, Gerben Janger Bandi úrnak, aki a az NV bizottságnak az alelnöke. Öné a szó, Gerbrandi úr. Köszönöm szépen a bevezetőt, Martin. Nagyon-nagyon rövid leszek. Itt vannak a szakértők, őket akarjuk meghallgatni. Csak annyit mondanék, hogy szinte minden nap olvashatjuk az újságban azt, hogy az embereknek küzdeni kell a saját vagy mások jogáért, a tiszta környezethez fűződő jogáért, mert ez veszély fenyegeti, és ezeket az embereket veszély fenyegeti, időnként meggyilkolják őket és egyre nagyobb nyomás nehezedik az erőforrásokra, a nyersanyagárak nőnek, látjuk, hogy növekedik a feszültség, egyre nagyobb a nyomás, és sajnos azt is látjuk, hogy ezek a problémák egyre nagyobbak, ahelyett, hogy csökkennének. Ezért nagy megtiszteltetés számomra az, hogy társ elnökként levezényelhetem a meghallgatásnak ezt a részét. Örömmel, érdeklődéssel várom a két előadó előadását, Marta Szokpi asszonynak adom meg először a szót, aki a Föld Barátai Szervezetet képviseli. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt, és először is köszönöm a meghívást. Marta a kollég, kollégám Európa ügyi koordinátor, én pedig eh, a környezetvédő aktivisták nemzetközi koordinátora eh, vagyok eh, a szervezetünknél. Először engedjék meg, hogy az európai emberi jogi esz köz létrehozóinak köszönetet mondjak a támogatásért, amelyben részesítették szervezetünket, a föld barátait. 76 független környezetvédő csoport alkotja a szervezetünket, 74 országból, mintegy 5000 helyi csoportunk van a világ minden földrészén. Az Európai Unió különösen fontos régió számunkra ugyanis az EU is segít minket abban, hogy erősítsük a civil szervezeteket, amikor meg kell védenünk azoknak az aktivistáknak az emberi jogait, akik a mi szervezeteinkben vagy partner szervezeteinkben dolgoznak, vagy velünk együtt dolgoznak. környezetvédő aktivisták nagyon veszélyes környezetben tevékenykednek, ezt már számos esetben dokumentálták. Margarita Sakaya, aki az emberi aktivistákért felelős különleges raportőr 2012-es jelentésében is feltárta ezt, és azt a következtetést mondta le ennek a jelentésnek a készítője, hogy a környezetvédő aktivisták tevékenysége, különösen fontos a kitermelőiparágakban, cementgyára, gázvezetékek, lakásépítés, bányászat, mint nukleáris atomerőművek, olajkitermelés, stb. Tehát ezek a területek, ahol különösen nagy veszély fenyegeti az aktivistákat. És az előadó jelentés készítője kiemeli, hogy sokszor az egészségüket, vagy a fizikai létüket fenyegeti veszély olyan támadások áldozataivá válnak, tehát megtámadják őket, és a sokszor eltúzott rendőri inzultusoknak vannak kitéve tüntetések során. A Global Witness készített egy jelentést, amelyet június 19-én tettek közzé. És ebben is egyre több aktivistnak elleni támadásról számolnak bele, olyan aktivistákról, akik másokat akarnak védeni, akik mások környezetvédelmi emberi jogaiért küzdenek. Az is szerepel a jelentésben, hogy nagyon nehéz objektív információhoz jutni arról, hogy mi is a helyzet a környezetvédők eh, helyzetével kapcsolatban. A legtöbb országban nincsenek rendszerezett információt erről a kérdéskörről. És eh, nincsen nemzetközi monitoring eh, figyelő rendszer sem, az aktivisták saját maguk is félnek a támadásoktól, és általában nem emelnek panaszt, nem fordulnak bírósághoz, hogy a támadás éri őket, vagy hogyha méltatlan bánásmódban részesítik őket. A környezetvédőkkel szembeni támadások így láthatatlanok, feltáratlanok maradnak, és ez azt jelenti, hogy az elkövetők büntetlenek maradnak viszont lassan eh, talán fordulat áll be és eh, egyre inkább feltárnak ilyen eh, dolgokat, Ázsiában is egyre erőteljesebbek az ilyen szervezetek, és gyakran fordulnak bírósághoz. Fülete a barátom, aki hat hónappal ezelőtt elindította ezt a projektet, egy felhívást intézett a minden földrészen működő partnereinkhez, Indonéziában, Pápua Ugyéniában, Új-Zélandon, Mozambikban, Tanzániában, Brazíliában, Guatemalában, Kolumbiában, Mexikóban, Hondurasban és Perúban működő szervezetekhez fordult, hogy számoljanak be környezetvédő aktivistákat ért támadásokról olyan emberjogi sértésekről, amiről a raportőr is beszélt, ahol különösen gyengék az intézmények, ott természetesen különösen gyengék a környezetvédők is. Hogyha önkényességek áldozataivá válnak, letartóztatják, vagy akár megölik őket, vagy az ős lakosokat érik ilyen támadások. Kolumbiában, Peruban, Guatemalában romlott a helyzet, és ez, ezért egyre több a tiltakozás. Például a, a Kongó projektet is említhetném, amely szintén tiltakozási hullámot váltott ki egy világszete ismert környezetvédő aktivistát kínoztak meg. Azt tapasztaljuk, az derül ki ezekből az előbb említett jelentésekből, beszámolókból, hogy az elkövetők, akik emberi jogsértéseket követnek el, alapvetően eh, a multinacionális cégek érdekeit képviselik, és ezek eh, a, ezek a multik érdekeltek az, azokon a területeken kitermelni a nyersanyagokat, ahol eh, az ős lakosokat érik emiatt károk. Itt a kitermelő vagy bányászati ágazatok Indonéziában, Malajziában, de akár Kolumbiában is az ilyen nyersanyagokat bányászó cégek Dél-Afrikában, Mozambikban, de akár Brazíliában is kiszorítják az ős lakosokat, a helybélieket azokról a területekről, ahol a bányákat működtetik. Vannak tanulmányok erről, és környezetvédelmi problémákra kínált megoldások károsultja, és sokszor a helyben lakók, az őslakosok ilyen, gyakor, ilyen megoldásokat a gyakorlatban éppen ezért nem lehet érvényesíteni. Az ilyen területeken olyan eszközöket alkalmaznak, amelyekkel beruházásokat akarnak támogatni, és társulási szabadkereskedelmi megállapodások és olyan eszközök, amelyeknek az eredményeképpen az ilyen beruházásoknak számos káros hatása is lesz például vannak nemzetközi mechanizmusok, vitarendezési mechanizmusok, nemzetközi beruházások esetére, és az őslakosok jogainak a védelme szenved általában sorba, hát ők, a gyenge, ők jelentik a gyengébb felett, ők vannak gyengébb, kiszolgáltatottabb helyzetben. Elfogadásra került például Kolumbiával a szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán egy a menetrend. Nos, nagyon gyenge eszközök ezek, talán túl megengedő eszközök ezek, hiszen nem a vállalatok szociális felelősségére építenek, hanem a multicégek beruházásra kapcsolatos érdekeit erősítik vagy támogatják. Tendencia szerűen figyelhető meg az is, hogy most az egész világot sújtó pénzügyi és gazdasági válság is még inkább intenzívebb nyersanyag kiaknázásra készítik a vállalatokat, bizonyos ágazatokat, és ezek tulajdonképpen a, a a föld kisajátítása, a földek elrablásának a motorjai, ennek nyomán elűzik az ott lakókat, az ős lakosokat ezekről a területekről, és folyamatosan mm, sértik, rontják annak a környezetnek a minőségét, ahol ezek az emberek éltek, embernek megszűnik a vízellátás, és a helybélieknek nincs lehetőségük arra, hogy megvédjék magukat. Ha esetleg munkahelyek jönnek létre, azok általában embertelen körülmények között végzett munkát jelentenek. Ezek a vállalatok tehát folyamatosan, e, folyamatos expanziót folytatnak, és azt figyeltük meg, hogy az államok elitje is bűntársát, ettestársá válik, vagy azáltal, hogy manipulálják a médiát, vagy azáltal, hogy az emberjogi környezetvédő aktivisták elleni e, támadásokat elfedik, és így büntetlenek maradnak az elkövetők. Legális mechanizmusokra lenne szükség, e, hogy e, véget érjen ez a súlyos helyzet, de egyre több fenyegetés éri az aktivistákat, egyre több támadás, és egyre inkább militarizálják azokat az erőket, amelyeknek a feladata a magánbefek beruházások védelme, tehát ilyen biztonsági szervek egyre militánsabbá válnak, ezt figyeljük meg Ugandában, Kolumbiában is azután sokszor pucs állampucsal döntenek meg olyan kormányokat, amelyek túl határozottan próbálják védeni a helyi őslakosok érdekeit. Uruguayban, Paraguayban láttunk erre példát a terrorizmus elleni küzdelemmel is sokszor visszaélnek, azt használják, arra használják fel ezt, hogy az álc, ennek az álcája alatt Csíriában folytják el a különböző megmozdulásokat. Szeptember 11 óta több száz, több mint száz országban fogadtak el terrorizmus elleni törvényeket, jogszabályokat. És ezt még kiegészíteném egy dologgal. Az államok, a kormányok sokszor tehetetlenek, nem tudják megvédeni a saját lakosságukat a klímaváltozás káros következményei, például az árvizek ellen, árvizekkel szemben. És ez is sokszor lehetővé teszi a külföldiek számára, hogy rátegyék a kezüket a földekre mindenütt, ahol áldozatai vannak a klímaváltozásnak, és emiatt mozgalmak indulnak el, azt látjuk, hogy a kormányok nem tesznek semmit, tehetetlenek, és így a, vállal, a nagy vállalatok, a nagy multik tudnak ilyen országokban földhöz jutni. Mi és a az általunk képviseltek általában pacifisták. Mi szeretnénk a lakosságot olyan mozgósítani, hogy lépjenek fel a társadalmi igazságosság érdekében, és küzdjenek ezért. De nem akarunk erőszakossá válni, nem folyamodunk erőszakhoz. Mi olyan megoldást akarunk, amely a társadalmi igazságosságot erősíti, és a, az élelmiszerből az önellátást biztosítja. De e, mindig kell kínálnunk valami alternatív megoldást is, a, mondjuk a bányászathoz képest. A nyersanyag gazdálkodás jelenlegi formái mellé oda kell akkor állítanunk valami e, működőképes alternatívát

Ezek nagyon fontos témák, ugyanolyan, mint a, szabad, mint a véleménynyilvánítás, a szabadság, a szólásszabadság. De itt, amikor fogyasztásról, termelésről van szó, az mindig társul pénzügyi spekuláció, és gyengék az intézmények. A váltok általában megúszszák a büntetést, és létezik egyfajta mindenen eluralkodó domináns gazdasági, üzleti modell, és ez okozza a land grabbinget, a földek elrablását, kisajátítását, vagy megszerzését külföldiek által. A belső menekültek helyzete, ezzel is foglalkoznunk kell, hiszen ez is fenyegeti a világon az ökoszisztémák egyensúlyát. Igen, rögtön befejezem. A jelenlegi modell nem fenntartható, ezt tudjuk, nem csak azért, mert mindenütt határtalan növekedést tűz ki célul, hanem azért, mert a emberi jog sértéseket is eredményez, és kimeríti az erőforrásokat, és emiatt van az egész világon még több szociális probléma. Köszönöm szépen, egy pár percet többet adtam önnek, mint ami szerepelt a tervezetünkben, de Raimondo úr sajnálatos módon nem tudott elutazni Brüsszelbe vízum problémák miatt, az usa keresztül nem tudott eljutni ide, volt egy picivel több időnk. A következő hozzászóló, remélem, hogy itt van, Patrice Lenormand, az Európai Bizottság DEFCO főigazgatóságától. Önnek, ugye ön konkrét kezdeményezéseket finanszíroz a környezetvédelmi emberi jogi aktivisták érdekében. Izgatottan várjuk az ön előadását. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy rövidre foghatom mondandómat. Először is nagyon részletesen kifejtették ezeket a fontos témákat az előadók, csak meg szeretném erősíteni. Ez nem egy függelékes téma. Amikor az ott hír eszközről beszélünk, tehát ami az emberi jogi aktivistákat illeti, legyen ezek általános, vagy környezeti klímaváltozással foglalkozókat illeti. Ez a téma egyik prioritásunk, gyakorlatilag az emberi jogi aktivistáink. Amikor egy, amikor, ami az ö, toposi erdőket illeti, aztán amikor nagyon nehéz projektek ezen a területen, én a Friends of the Earth munkáját szeretném kiemelni, nagyon erőszakos csoportoknak vagyunk kitéve. Mi ezeket az edhírhez tartozó kemény magnak tekintjük őket, vannak ezzel lágyabb változataik is, de ezért van az, hogy a következő pénzügyi tervezés időszakban, 2014 és 20 között az EDHÍR, ugye az első olvasata elkészítette véleményét, a környezetvédők, környezetvédők és emberjogi aktivisták munkája összekapcsolódik. A bizottsági javaslatban is ez szerepel. Ez egy egyre növekvő probléma, amelyel meg kell birkózni. Ami a támogatásunkat illeti, először is arról hallottam, hogy hiányos és szétforgácsolódott információval rendelkeznek, több mint 34 országban igen súlyos problémák merültek fel, ez egy hosszú lista, országlista. Az emberek beszéltek Rióról, Brazíliában, 300 fülöp négy embert öltek meg, tehát ez egy nagyon fontos elem. Az információ szétforgácsolódás azt jelenti, hogy tudjuk Brazil, Brazil és Fülöp-szigetekbeli adatokat azért ismerjük, mert ezeket közé teszi ez a két ország, de szerintem a helyzet sokkal súlyosabb. Az első pont több információ, több információ kell az erőszakról. Mi egy külön kiemelt, úgyhogy ez egy pántlikázott emberi jogi aktivisták védelmére irányuló programot dolgozzunk ki. A második, mi támogatjuk a delegációkat, ennek segítségével feltérképezzük a civil társadalmat, jobb információkhoz jutunk, a releváns emberi jogi aktivistákat térképezzük így fel, tehát ezért próbálunk ezen a területen segíteni. Amikor a valódi támogatásról van szó, ami a környezetvédőket illeti, hozzáférnek az egész csomaghoz, amit finanszírozunk. Az emberi jogi aktivisták legszélsőségesebb értelemben most nem a, a projekt, az a lobbizástól, a legsúlyosabb ügyekig, az időjárás változásig, az aktivisták kapacitása, az aktivisták nemzetközi tárgyalásokra tett hatása is kiemelt fontosságú. Aztán az emberi jogi aktivista mechanizmusunk szabadon hozzáférhető, ingyenesen. Az első életciklusokban ezek az eszközök nem tettek olyan sokat, az elmúlt két évben sok korrektív intézkedést vezettünk be. A trendek negatívak, tehát többet kell tenni, ez az első külön dedikált eszközünk. Van egy másik eszköz, amikor emberi jogi aktivisták veszélyben forognak, legyen fizikai védelem, vagy ideiglenes áthelyezés, tehát orvosi támogatás balesetek esetében, amíg szükség van erre az eszközre, ma hat projektünk van, hat kis támogatás van Peru, Kolumbia, Oroszország, egy megölt aktivista családját is támogatjuk, egy egyszerű kéréssel lehet eh, felszabadítani ezeket a támogatásokat. Nagyon negatívak a trendek, tehát eh, egyszerű kérvényt nyújt be egy civil szervezet, és gyorsan kapunk választ, és eh, nincsen semmilyen korlátozás, amíg sürgős helyzetről vagy esetről van szó. Aztán az emberi jogi aktivistákkal kapcsolatban a 2012-es alapra vonatkozóan, vagy 20 millió euróról van szó, amelyet a legnehezebb körülmények között dolgozó emberi jogi aktivisták számára bocsájtunk rendelkezésre, tehát mi sokkal több projektet szeretnénk majd támogatni. Ugyanazt tervezzük 2013-ban, és nem látjuk be, hogy miért ne folytathatnánk 2014 és 20 között. A, kivárjuk a költségvetési hatóságaink bölcs döntését, reméljük, hogy több pénzt lehet erre az időszakra fordítani. Reméljük, hogy a parlament is támogat minket. Thank you very much, Mr. Uh, Lenormand. Köszönöm szépen Lenormand úr, nagyon világos nyilatkozatait. Mielőtt megadom a szót a kollégáimnak, egy kérdést intéznék. Méghozzá a példa a példák nagyon is pragmatikusak, az Európai Bizottság konkrét projektje, ezeket nagyon is támogatom, és beszélt a kiemelt prioritásról, amelyet a bizottság ennek a környezetvédelmi emberi jogi kérdésnek tulajdonít, az emberi jogi aktivistáknak. Most, ami a prioritást illeti politikai szinten. Sokat tehetünk a helyszínen, addig, amíg politikai szinten nincs elég támogatás ezekben az országokban, hát nagyon nehéz valódi eredményeket elérni. A bizottság, vagy a tagállamok, minisztériumi szinten ugyanilyen prioritást adnak a környezeti kérdéseknek, a környezetvédő, emberi jogi aktivistáknak és problémáiknak? Az LKSZ-es kollégámnak adom majd meg a szót, ő majd ő foglalkozik a politikai kérdéssel. A június 25-i stratégia minden emberi jogi aktivistára, környezetvédőkre is vonatkozik. Ez a nyilatkozat nagyon pozitív lépés európai tanácsi szinten, tagállamok vezetőinek áldásával. Megadni a támogatást egy dolog, a valóság a helyszínen egy másik persze, a legtöbben vállalnak politikai kötelezettséget, de ezek megvalósítása nagyon bonyolult, összetett, szociális probléma is ez. Éppen ezért nagyon fontos a politikai támogatás. Az elkezdes kollégámat beszél erről, és azt gondolom, hogy nagyon sok forrás kell biztosítani a helyszínen. Köszönöm szépen. Most pedig megadnám a szót kérdéseket intézhetnek a kedves kollégák. Van-e esetleg kérdés, nyilatkozat, megjegyzés? Then, yes, Mr. Obios. Obios úr. Quisiera hacer una pregunta. Lenne egy kérdésem. Zogbi asszonyhoz intézném. Ugye Beszélhetünk a kapcsolatokról, a több ezer szervezetről, amely a környezetért és az emberi jogokért állnak ki, amelyek ezekért állnak ki. És azt gondolom, hogy ez a kaleidoszkóp, a civil társadalom kaleidoszkópja a világ minden részéről hát elég nehéz összefogni ezeket, és betenni őket egy skatujába. Kihez is szólhatunk? Kivel lehet felvenni a kapcsolatot? Kivel lehet párbeszédet folytatni? Na most ezt a kérdést feltettem, de most egy kicsit félre is teszem. A problémák alakulnak ki, ha az emberek felállnak, és tiltakoznak, védekeznek, Na most a kihívás az abból áll, hogy arra tegyünk kísérletet, hogy hogyan lehet az egészet koordinálni. Vannak ezek a küzdő emberek, aztán vannak mások. Van egy konkrét kérdésem. Az Európai Unió Kissinger azt mondta, hogy hol lehet Európát fölhívni? Nagyon sok problémával kell. Van egy telefonszámuk az EU-t, fel tudják hívni? Szobi asszony? Hát nem csak EU-s telefonszámunk van, hanem kísérletet teszünk arra is, hogy az egészet holisztikusan közelítsük meg nem csak az okokat kell feltárnunk, amelyek ezekhez a támadásokhoz vezetnek, amelyeket az aktivistákon hajtanak végre. A támadások, egyre több támadásra kerül sor, megkeressük ezeknek a politikai okait, amik tehát oda vezetnek, hogy ez a trend negatív irányban fordul. Európában minden ágazatban, ami az egyes iparágakat illeti, tehát minden, ipar, minden ágazatban ö, nő a feszültség, földeket vesznek el az emberektől, nyomást gyakorolnak a környezetvédőkre, mi az emberi jogok kérdésével foglalkozunk az FAO-val közösen, ami az élelmiszerpolitikát illeti, foglalkozunk az emberi jogokkal, a klímaváltozása kapcsolatban is. Figyelembe vesszük ennek a kihatásait, igyekszünk mindezt, bevon, igyekszünk mindezt bevonni. Aztán a környezet védelme. Az elmúlt hónapokban foglalkoztunk ezzel, mert voltak személyi és pénzügyi eszközeink. Tudtunk ezzel foglalkozni, mint említettem. A benszülött lakosság védelméről van szó, a falu lakosság védelméről. Ott vannak azok, akik az ökoszisztémákat védik. Most egy új megközelítést választottunk, pár hónapja dolgoztuk ki. E, igyekszünk az egészet egészben tekinteni. Well, thank you very much. And one of the more... Nagyon szépen köszönjük. A legfrissebb európai telefonszám az AKS száma. És nem tudom, hogy felveszi-e a képviselője itt a telefont. Persze. Elnök úr, és konkrétabb kérdés, választ is tudok adni a kérdésre. Az elő, először is, ahogy Lemond úr is mondta, nagyon fontos, hogy az emberi jogvédőket támogassuk, természetesen beleértve a környezeti eh, emberi jogok eh, eh, védőit is, amely a különböző projekten keretében végzett munka, munkán felül még szükséges. Vannak részletes iránymutatások, amelyet 2000 négyben ben fogadtak el, amely az emberi jogvédőket kell foglalkozik, és ezen bátor egyének, akiket nagyon sokszor kényszerítenek és nyomás gyakorolnak velük szempontban meg kell védenünk, ugyanis az iránymutatások a legrészletesebb dokumentum ebből a szempontból, és nagyon sok tevékenységet említenek. Amikor különböző eseményekről van szó, incidensekről van szó, azokat e, a harmadik országok e, fórumát e, fel lehet vetni, akkor a, az emberi jogokról folyt folytatott párbeszédekben, akkor az EU küldöttségek, kirendeltségek és találkoznak az emberi jogvédőkkel, és megbeszélik velük az emberi jogi helyzetet ott abban az országban vagy régióban, és elmegynek az ő munka területükre, és meglátogatják azokat, akiket vagy házi őrizetbe, vagy fogva tartanak. hogy még tovább lépjünk, három cselekvés van az akciótervben, tehát hogy hatékonyan támogatjuk őket, és a legfontosabb ebből a szempontból az, hogy az akcióterv az összes összekötő tisztviselőnek az elérhetőségét a honlapon megadja. Tehát mindegyik delegációnak a honlapján ott vannak a kapcsolattartó pontok, és őket, őkkel, velük léphetnek kapcsolatba az emberi jogvédők. Köszönjük szépen, tehát akkor legtöbb országban lesz egy telefonszám, amely megfelelő ezekre az eseményekre. Mivel 10 perccel ezelőtt kellett volna befejezni ezt az ülést, Lochbilder asszony úrnak, a társelnöknek adnám meg a szót. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni az Emlő Bizottságnak, hogy együtt tartotta meg velünk ezt az ülést, és azt hiszem, hogy a délután folyamán nagyon sok javaslatot hallottunk arról, hogy, hogy hogyan tudjuk az emberi jogi emberi, környezeti emberi jogokat elősegíteni. És azt a kérdést kaptuk, hisz hogy az, mivel az ENSZ-ben van egy különleges raportőrje ennek a kérdésnek, akkor a parlamentben miért nem hozunk létre egy ilyen posztot. De van egy európai akció ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok új gondolatot hallottunk, hogy hogyan működhetünk együtt, és talán koncentrálnunk kellene, arra, hogy egy európai külpolitikát és éghajlati és környezetvédelmi politikát kellene együtt kialakítani. Szeretném megköszönni a szakértőknek és az emberi jogvédők kérdését illetően sajnálom, hogy nem tudtam e-, itt lenni, mert egy másik ülésen, de ez akkor talán Albrecht úrnak is választ ad, ugyanis a parlamentben van egy új egység, amely a különböző emberi jogi és demokráciai kérdésekkel foglalkozó egységeket összehozza. És a Szaharov eh, hálózaton, eh, Szaharov díj eh, hálózaton kívül minden kezdeményezéssel foglalkozni kellene, például, hogy hogy lehet konkrét segítséget nyújtani az emberi jogvédőnek, jogvédőknek. Remélem, hogy a politikai döntéshozók, az elnökök érdekezlete is támogatja ezt, és akkor a parlamentben is csak egyetlen telefonszám lenne és remélem, hogy akkor Obvious úrnak címzem ezt, hogy akkor más választ tudunk adni, mint a latin-amerikai emberi jogi jogvédőknek. Nagyon szépen köszönöm, és akkor azt hiszem, most tovább léphetünk a napi rendel. Now, uh... Most akkor a következő napi rendi ö, ö, pont következik, az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban 2011-ben, és üdvözlöm Macsai Pofuszki úr, az Európai Külügyi Szolgálat főtitkár helyettesét és Domszki urat is, aki a parlamenti jelentéstevő, a következő MB jelentésnek ő az előadója. Nagyon örülünk annak, hogy a főképviselő benyújtotta a júniusi plenárison az éves jelentést, és ez támogatja, segíti a mi munkánkat is. Nagyon tehát többször kértük az éves jelentésekkel kapcsolatban, hogy egy szisztematikusabb megközelítést alkalmazzanak, eh, hogy mutatókat és különböző referenciaértékeket használjanak az egyes országokkal kapcsolatban, azért, hogy a célkitűzésekhez tudjuk rendelni a teljesítményeket, és ezeket elemezzék az éves eh, jelentésben. Ezt már nem tudom hányszor mondtuk, és eh, nagyon fontos kritérium a mi munkánkban is ezt vizsgálva jó, hogy az EU e emberi jogi cselekvési terv is a kezünkben lesz, hiszen 2012. június 25-én létrehozták ezt, és ez azt ígéri, hogy az EU teljesítményeket úgy mutatja be, hogy hogyan tudják a, teljesítmény, a célkitűzéseket teljesíteni. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy a parlament korábbi ajánlását nem vették figyelembe az éves jelentésben, ez pedig az emberi jogokkal és a fejlődéssel foglalkozó fejezet lett volna. De reméljük, hogy azért később ezt majd fejleszteni lehet, és látjuk majd az eredményeit. És azt hiszem, hogy Donski úr, aki sokkal jobban ismeri ezeket a kérdéseket, majd a parlament részéről fog referál, utalni a, a jelentésre, és akkor most Popovszki úr kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönjük a, az alkalmat. Az éves jelentést június 25-én fogadtuk el, ugyanakkor mint a híres emberi jogi csomagot. Tehát az időzítés nagyon fontos volt, tehát hogy ezzel a témával kapcsolatban mindent ugyanakkor mutassuk be. Ezt eh, június 12-én bemutattuk a plenárison, tehát a fő kérdésekkel már foglalkoztunk. Az éves jelentés katalogizálja a munkánkat, kétoldalai és többoldalú kapcsolatokat, és a különböző e, kihívásokat is bemutatja az emberi jogok és demokrácia területén a 2011-es évben, és hogy hogyan reagáltunk ezekre. A Strasburgi veta során a képviselő, a főképviselő adott példákat, például a Pakisztán példáját, tehát hogy hogyan, a, e, a, milyen akciókat végtünk végzés Például az USA-ban a halálbüntetés ellen, aztán a nők támogatása a Szomáliában, aztán a kirgisztáni parlament támogatása. Ez az éves jelentés azt is mutatja, hogy milyen változtatásokat sikerül elősegítenünk. Természetesen a képviselők ismerik is ezeket, de annak a veszélye fennáll, hogy ezt mindenki késznek veszi már, hogy ilyen tevékenységet végezünk az éves jelentés hasznos fors, forrás a, a tevékenységek felsorolását illetően, és ezért továbbra is relevánsá kell tenni. Hogy ha visszatekintünk a 999-es első jelentésre, akkor láthatjuk, hogy milyen nagy utat tettünk meg. Természetesen az EKS honlapján meg lehet találni ezeket a jelentéseket, hogyha össze akarjuk őket hasonlítani, és ez lehet, hogy érdekes is lehet. Idén a parlament kívánságainak megfelelően külön fejezetek vannak a vallás és a, a, a, a vallásszabadsággal kapcsolatban és ez a szabad társadalom fejlődése szempontjából nagyon fontos. Például az arab tavasszal kapcsolatban. 2011-ben aggasztóak a, például a nigériai események. A jelentés a nemzetközi humanitárius eh, eh, cselekvéseket is felsorolta, eh, hiszen hét kötelezettségvállalást tettünk a Vörös Kereszt nemzetközi konferenciáján. Aztán ahogy az EU emberi jogi és demokrácia akció tervében vállaltuk, és ez lesz a következő két évnek a referencia kerete is tehát ezeket is felsoroltuk, és az e, az éves jelentést arra kell felhasználni, hogy értékeljük azt, hogy a végrehajtás mennyire halad előre. Nem akarunk radikális változtatásokat eszközölni, hiszen az éves jelentés célja továbbra is az lesz, hogy áttekintsük az EU cselekvéseit, tehát hogy leírjuk ezeket. Az éves jelentés minősége nagyon jó, de ugyanakkor szeretnék, hogy a, az EU ugyanúgy jelentsen, mint az Egyesült Államok a kormánya a kongresszusnak. De hát itt nagyon sokan vesznek részt ennek az anyagnak az összeállításában, és a jelenlegi gazdasági helyzetben azt hiszem, hogy a forrásokat jobban lehet felszolgálni, hogy eredményeket produkáljunk, nem pedig, hogy jelentkessünk. Minden esetre egy szisztematikus módszer továbbra is hozza majd az eredményeiket eredményeit. Persze vannak azért a jelenlegi rendszernek is hibájai, a jövőbeli eh, jelentéseknek elsősorban a tartalomra kellene eh, koncentrálni. Tehát valóban jó híreket szeretnénk eh, hallani. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Popovsky, and now Mr. Donskis. Köszönöm szépen, Donskis úr. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Véleményem szerint olyan hatalmas területet fed le ez az emberi jogi jelentés, hogy ez egy óriási vállalkozásnak tekinthető. Sokkal több ez annál, mint hogy, mint egy retrospektív megfigyelésnek tekintsünk. Engem a jövő érdekel elsősorban. Hogyan tudunk egy stratégiát kialakítani arra, hogy hogyan tudjuk a legjobban felhasználni az eszközöket, az emberi jogokat fő áramlatként bevinni minden szakpolitikai területre. Hálás vagyok, és nagy elismeréssel adózom annak a ténynek, hogy a külügyi szolgálat és a főképviselőasszony az emberi jogi és demokráciára szóló jelentést ismertette a júniusi plenáris ülésen, ez nagyon hasznos volt. A 2011-es EP éves jelentése szempontjából, aminek ugyanez volt a tárgya, ez kulcsfontosságú volt. Véleményem szerint nem csak néhány nyilvánvaló emberi jogsértéssel kellene foglalkoznunk, hanem e, kevésbé jól látható, kevésbé nyilvánvaló, nem annyira egyértelmű emberi jogsértésekkel is, amelyek sokszor határesetek, amelyekről vita folyik, de nagyon fontos, hogy ezekről is beszéljünk. Ilyen például a szelektív igazságszolgáltatás, azután az újfél, a cenzúra újféle formái, pszichiátriai betegekkel való visszaélés, szociális, kulturális kirekesztés, a szokások, a kultúra elleni támadások. Azután az, hogy megpróbálnak nyilvánvaló emberi jogi sértéseket úgy feltüntetni, mintha valami helyi vagy kulturális érzékenység miatt került volna ezükre sor. Azután itt van egy gyűlöletbeszéd, vagy a kritika elnyomása. Szerintem ezik is nagy kívás jelentenek az éves jelentés számára, ugyanis ezek az emberi jogsértések, amelyek a gyermekek nők jogaikhoz kapcsolódnak, vagy a kínzáshoz, vagy az emberi környezet, az emberi méltóság csorbulásához, azt hiszem, hogy ezekkel kapcsolatban nagyjából ezt a területet lefettük a munkánkkal. A külügyi szolgálat egy csodálatos jelentést készített ezekről a kérdésekről. Nagyon jó, távlatos képet adott a prioritásokról, az eszközeinkről és úgy gondolom, hogy az együttműködésünk jelenleg valami olyasmi lenne, hogy kísérletet teszünk arra, hogy dolgozzunk ki egy stratégiát az emberi jogok minden szakpolitikába történő belefoglalására, és a 21. század politikai, politikai szempontjából legfontosabb területeket határozunk meg. Köszönöm szépen, Lanszki úr, kérdezem, hogy más képviselő kíván-e szólni. Nem, de mégis Verzsia asszony. Nem fogok egész délután hallgatni, csendben maradni, kérem. Nem fogok semmi nagyot mondani. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy most már van francia változata is ennek a dokumentumnak. Szerintem ez egy olyan dokumentum lesz, ami nagyon hasznos, ami a struktúráját, az evolúcióját illeti. Ez egy olyan dokumentum, amely még építés alatt van, ha úgy tetszik, szerkesztés alatt, és azt gondolom, hogy néhány dolgot még ki kell dolgozni. Én eh, nagyon gyorsan egy pár ellentmondásra szeretnék rávilágítani, azt gondolom, hogy ez inkább szerkesztési probléma, nem más. Ha megengedik, ö, szeretnék Popovski úr ajánlására reagálni. Nem haszontalan forrásokat használtak ezen dokumentum kidolgozására, hiszen itt az átláthatóságról van szó, és tudjuk, ami a civil társadalom szervezeteit illeti. Ami a civil társadalom szervezetet illeti, amelyek vagy az EU-ban, vagy az EU-n kívül vannak, az érintett országokban, nagyon fontos számukra, a civil szervezetek számára. Akkor is, hogyha nehéz a kontextus, ezek a források olyanok, amelyek hasznosak, és amelyeket a jövőben, a jövőben ezekből még több pozitív következtetés lehet levonni. Okay, so I do not see more más nem szól, akkor Podovszki úr parancsoljam. Néhány rövid reagálás részemről. Köszönöm nagyon pozitív visszajelzéseket. Hálás vagyok ezekért. Szeretnék reagálni amit, arra, amit Donszki úr mondott, eh, kevésbé látható, de nem kevésbé súlyos jogsértések nem tudom, hogy a radarunk elég eh, nagy hatás, hatós sugarú-e. Lehet, hogy eh, van, amikor nem reagáltunk elég jól látható módon. Még a szíriai erőszak az nyilvánvalóan mind, az mindenkinek feltűnik, de az afgán eh, igazságügyi miniszter például a nők számára létrehozott menedékhelyeken, helyekről tett említést, és erre nagyon jó, pozitívan reagált a főképviselő. Szelektív igazságszolgáltatás, igen, ezt jogos felvetni. Az elnök megbízásából Kievben most is dolgoznak a megfigyelők, ott van ez a misszió, együttműködünk Kvásnyevszki elnökkel, és felajánljuk a segítségünket. Ez tényleg egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen forrásokat fordítunk ennek a folyamatnak a szélesítésére. Itt lehet, hogy van egy félreértés, mi nem akarjuk szélesíteni a tevékenységünket, reálisak vagyunk, tudjuk, hogy nincs több pénzünk, tehát a rendelkezésre álló forrásokból kell gazdálkodnunk, és nem a minőség rová, nem mert a minőség rovására ennek a jelentésnek a elkészítése. Köszönöm szépen. Donskis úr számára azt hiszem, hogy munkával telik majd ez a nyár, hogyha dolgozik a jelentésén. Úgy tudom, hogy nem kapt kaptunk észrevételeket minden frakciótól, az árnyék jelentéstevőktől. tájékoztassa minket arról, hogy ez megtörténik. Akkor átérhetünk a következő napi rendi pontra. Popovski úr itt marad még velünk, az EU emberi stratégiának az áttekintése. A következő pont, megkapták Tavaris Tavares úr jelentésének az első tervezetét csak angolul áll rendelkezésre. Szeptemberre meg lesz minden nyelven a szöveg. És azt hiszem legjobb, ha minden további késedelem nélkül Tavares úrnak adnám meg már is a szót. Köszönöm szépen, Popovszki úrnak is köszönöm, hogy itt van Köszönöm a kollégáknak, a titkárságnak, a tanácsadóknak az együttműködést. Mindenkit köszönet illet, aki dolgozott ezen a jelentésen. Megpróbáltunk átfogó, jó munkát elkészíteni, de hát közben folyamatosan történnek a dolgok most, amiről beszélünk, ezt szeretném tisztázni, ez csak egy tervezet, és nyitott vagyok, szeretnék javaslatokat hallani, szeretnék tovább dolgozni ezen a tervezeten, amikor majd a nyári szünet után visszatérünk, akkor lehet majd módosítókat benyújtani, és a módosítások után célszerű majd lefordítani az új szöveget. Általánosságban szólva, azt hiszem, hogy az EU elég paradox helyzetben van. Ugyanis egyrészt az intézményi struktúrákat szeretnénk kiteljesíteni, új intézményeket, ügynökségeket hozunk létre, képítjük ezek között a kapcsolatokat, és egy, az ezzel egyidejűleg egyre inkább szeretnénk a külügyek területén határozottabban fellépni és ütött a válság, mint a ménkőcsapás. Az Európai Unió ezért feszültségekkel küzd, és hogy most az EU erősebben vagy gyengében kerül ki a válságból, azt még nem tudjuk, de az EU kifelé mutatott arca, imázsa is sérült. Tehát egyrészt itt az ambíciónk, hogy szeretnénk befolyásosabbak lenni kifelé és a külpolitika piacán, ugyanakkor a harmadik országok mostanában pont éppen gyengébbnek látnak minket. az intézményi építés, ami belül zajlik, illetve a külső geopolitika, politikai ciklus nincs egymással összhangban. Ezt látom, tapasztalom Portugáliában és a az hazámban az adósságválság sújtja az országot, és nem látjuk azt az igazi politikát, politika erőfeszítéseket, amelyek segítenék az országot, mint ahogyan az adósságválság leküzdésében harmadik országok több segítséget kaptak. De eh, sokszor ugyanazzal az országgal sikerül megalkudni más eh, harmadik országoknak, akikkel mi itt küzdünk az Emberjogi Bizottságban. A helyzet tehát olyan, hogy számos kihívást eh, rejt, amire választ kell találnunk de a megoldás nem az, hogyha csak állandóan arról beszélünk, hogy milyen feladataink vannak. Persze a másik szélsőség sem segít, hogyha azt mondjuk, hogy legyünk csak rugalmasak, gyakorlatiasak, és először foglalkozzunk most a válsággal, és majd utána az emberi jogi kérdésekkel. Ez sem az, amit mit szeretnénk itt látni a parlamentben eljárásmódnak. Most itt megpróbáljuk eh, a bizottság és a külügyi szolgálat által elkészített szöveget elemezni. Az én véleményem az, hogy a tavalyi emberi jogról és demokráciáról szóló közlemény, ami a külügyi szolgálat eh, munkáját is értékeli, még egy embrionikus állapotban levő szöveg volt, és egyfajta alapul szolgálhatott. De láttunk azóta már biztató előrelépést a frissebb a szövegben, különösen a cselekvési tervben, illetve a kontextcsoportban megvitatott nyilatkozat szövegében, és az is biztató, hogy nem sokára lesz emberi jogi külön megbízott is. De hát ez is összefügg a paradoxonnal, amit az elszállásom elején említettem. Az én saját tervezetemben megpróbálok átfogó képet rajzolni arról, hogy hogyan néz neki egy agilis külügyi fellépés és egy agilis emberjogi politika. Tudom, hogy nem teljesen egyértelmű ez a fogalom, ez a koncepció, ez rendszerint intézményekkel kapcsolatban használják, de pontosan azt akarja, amit, amit az ki akar mondani, rugalmas, reális, reagáló, felelősségteljes politika, ami remélhetőleg gyorsan hat majd, látjuk, az, hogy mi történik a világban, és rögtön tudunk lépni, magunk között pedig jól koordinálunk annak érdekében, hogy legyen megfelelő diplomácia és politikai válasz az eseményekre. Az is tény, hogy a fellépésünk, tehát agilis, gyors és gyorsan reagáló kell, hogy legyen. Változnak a világon a hatalmi viszonyok, a struktúrák, és az Európai Unió képe is, is, képére is árnyék vetül. Erről próbálok szólni a hetedik bekezdésben, illetve a 10, 11, 12, 13. pontban. És érintem ezt a kérdést a jelentés többi részében is. Még egy dolog, amivel sokat kell foglalkoznunk, a koherencia, következetesség kérdése. Ez is természetesen állandóan foglalkoztatja az albizottságot, de az egész parlamentet is. A harmadiktól kilencedik pontig terjedő rész szól tulajdonképpen erről, ennek azt a címet adtunk, hogy koherencia, együttműködés az EU és a tagállamok között. Itt a tagállamok fellépése időnként aláássa az EU álláspontját az emberi jogi kérdések területén. Hozhatnék példákat is erre vannak országok, eh, ahol, amelyek eh, harmadik országokkal aknáztatják ki a eh, nyersanyagaikat, más tagállamok emberi végkérdésekben elég problematikus harmadik országokkal működnek együtt szorosan. Itt a parlamentben is mi tartjuk a kapcsolatot ezekkel a harmadik országokkal, és tudjuk, hogy az EU kockáztatja azt, hogy figyelmen kívül hagyják a véleményét, hogyha a tagállamok teljesen más politikát, politikai célokat követnek, mint maga az EU. Ez egy probléma, amivel szerintem foglalkozni kell, és határozottabban kell ezt felemlegetnünk, hogy azonos célokat kövessenek a tagállamok és az EU. Rátérve az utolsó részére a jelentésemnek, amit foglalkoztat, Emberi jogi, az emberi jogi politika kapcsán, hogy e, egyszerűen fogalmazzak, e, söpörjünk, a, takarítsunk a házunk táján. A Lisszaboni szerződés megszületett, megváltozott a külvilág, az európai intézmények is e, sok változása mennek keresztül, és a legjobb módus operandit kell megtalálnunk, hogyan tudnak az intézmények leghatékonyabban, legjobban működni, és akarok a többi intézményről beszélni csak, hanem a parlament is kell, hogy igazodjon a változásokhoz. Lisszabut után sok a változás, plusz munkát kaptunk, és ehhez alkalmazkodni kell a belső struktúrákban is, hogy jól működjön a parlament beszéltünk persze arról is, hogy az ügynökségekkel kapcsolatban is folyik a vita, hogy mindegyik eh, parlamenti delegációnak legyen egy alelnöke, aki kimondottan egy adott régió emberi kérdéseivel foglalkozik, és számoljon be a E, Droának, e, a mi e, albizottságunknak, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjunk arról, ami a külvilágban történik. Nagyon fontos kérdés az, hogy a harmadik országokkal kötött megállapodások emberi jogi záradékait hogyan tudjuk nyomon követni figyelni, hogy, és ezt erről is szólok a tervezetemben. Az emberi záradékok kérdése nem egy egyszerű ügy. Hogyan lehetnek ezek elég hatékonyak? Hogyan tudjuk nyomon követni, hogy betartják -e ezeket, hogy hogyan változnak az emberi helyzet azokban az országokban, amelyekkel megállapodásokat írunk alá, vagy akár regionális szervezetekkel is születnek ilyen megállapodások itt eh, ki kell alakítani egy fokozatos fajta rendszer, ami eh, figyelmeztet időben a, ezeket a harmadik országokat, hogy veszélyben a megállapodás. Eh, van, amikor hát és a bináris módon nem segít az, hogyha meg felmondjuk az egyezményt, hanem jobb, hogyha hatékony párbeszédet folytatunk ezekkel a problémás harmadik országokkal. Nyilván nem ez volt most az utolsó szó erről a szövegről. Érdeklődéssel várom majd a kollégák reagálását, Popovski úr részrevételeit, akár ma, vagy a következő hetekben, e-mail formájában, vagy találkozókon. Nem tudom, hogy még lehet sokat javítani ezen a jelentésen, hiszen most még csak a folyamat elején vagyunk, és amikor majd a nyári szünet után folytatódik a munka, akkor tovább lépünk. Köszönöm szépen, Tavárás úr bemutatta a jelentést a nyári szünet után. Nagyon is agilisak lesznek, hiszen megújult energiával jövünk vissza. Ami ezt a jelentést illeti, vannak árnyékelőadók, Gál Kinga a néppárt részéről, Obiolz, az SZST és Kázák úr az ALDE részéről. Megadom a szót Gál Kingának. Thank you, Mrs. Uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ki kell emelnem, hogy el kell mondanom, hogy a, a tervezetet ma kaptam meg. Természetesen nincs méreható elemzésem ezzel kapcsolatban, de annyit elmondhatok, hogy szinte minden neuralgikus pontját kiemeli az emberi jogi stratégiának. Nagyon örülök annak, hogy Papovszki úr jelen van ezen a vitán, mert azt hiszem, hogy látnunk kell ezt az új emberi jogi stratégiát, amely teljes mértékben összhangban van az EU stratégiai eh, demokrácia és emberi jogi keretével, az új csomaggal, amelyet nemrégiben fogadtak el a tanácsban. Az EU külön megbízott, emberi jogi megbízott szerepe. Ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk kell, amikor a, az egész EU-s EU emberi jogi stratégiáját felülvizsgáljuk. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, ami szerepel ebben a jelentéstervezetben, tehát az üzenetek, hogy legyen koherens és következetes külső politikánk, külpolitikánk, amelyet a jelentéstevő kiemelt. Szorosabb együttműködése van szükség. Jobban be kell vonni az ENSZ és az Európa Tanács eszközeit, intézményeit. Hogy nagyon fontos kiemelni az emberi jogi védzáradékok beépítését harmadik országokkal, aláírt szerződésekben, egyezményekben. Nagyon fontos ez, mert ez talán segíthet abban, hogy megváltoztassuk a helyzetet, hatással legyünk rá. Nagyon fontos az is, hogy nézzünk körül saját házunk tája környékén, nézzük meg, hogy mit tehet az Európai Parlament ebben a keretben. És szerintem fontos az, hogy az is szerepel ebben, hogy az Európai Unió szeretne szorosan összekapcsolódni az új politikai kerettel. Nagyon fontos, hogy az emberi jogi kérdéseket <clears throat> megerősítsék az Európai Parlamenti delegációkkal, a harmadik világgal, és együttműködésnek kell lennie az Emberi Jogi Albizottság és a delegációkkal szorosabbra kellene fűzni a kapcsolatot, és ami a sürgősségi vitákat, indítványokat illeti, ezeknek magasabb jelentőséget kellene tulajdonítani az Európai Parlament rendjén. Nagyon fontos az, amely a már meglévő pénzügyi eszközökről van ebben a dokumentumban, mert nagyon fontos szerepet játszhatnak, kiváltképpen, ami az emberi jogokat és a demokratizációt illeti, a világban az emberi jogi helyzetet illetően. Ezen a héten az AFED-ben különböző pénzügyi eszközökről szavaztunk, és szerintem a szavazatok fényében a módosított jogalkotási szöveget esetleg be lehetne építeni a jelentéstervezetbe. Ennyi lenne már a részemről. Köszönöm szépen! A úr. Tavarás úrnak nem kell elnézést kérnie azért, hogy csak egy tervezetet mutatott be, nem nagyon diplomatikus nyelvezetben. Köszönöm, hogy ennyire direkt, mert akkor lesznek érdekesek a jelentések. A diplomatikus nyelvezet, hát az nem mond semmit. Nem konkrét, nem kézzelfogható, és nem jó semmire nem használ. Természetesen el kellett olvasnunk a jelentést először. Kicsit áttekintettem, de ezért nem tudok részletes kommentát fűzni hozzá. Ha megengedik, reagálnék. A dokumentumot átolvastam, és azt mondta, hogy egy ellentmondásos helyzetben vagyunk, mert egyrésztről egyre bonyolultabb struktúrák alakulnak ki intézményi szinten, és természetes, kevesebb, természetesen kevesebb forrásunk van. De ez nem az egyetlen ellentmondás. Veszély is leselkedhet ránk, méghozzá az a veszély, hogy a válság miatt a gazdasági és pénzügyi válság miatt kialakulhat egy olyan helyzet, amely kisiklathatja a terveinket. Túl sok reálpolitikát folytatunk, ami a kereskedelmi kapcsolatot, a gazdasági kapcsolatokat illeti, a beruházásokat. Tehát, hogy Európa hol ruház be a világon, hát az sok mindentől függ, és nem nagyon veszük figyelembe az emberi jogokat és a demokráciát, csak a reálpolitikát, ez zárójelben jegyzem meg, és persze ez ebben a parlamentben is tükröződik ez a hozzáállás. Különböző években próbáltam a közvéleményt és a latin-amerikai politikusokat arról akarta meggyőzni, hogy különbség van a társulási megállapodás, amely három pilléren alapul, és a szabadkereskedelmi megállapodás között. És most mit látok? Hát azt, hogy ezek a tematikus területek az, e, az AFED-ből átkerültek az INTA bizottságba. Ez egy szemantikai eltolódás is, hiszen most szabad kereskedemi megállapodásról beszélnek. Ez egy olyan téma, amelyről szólnunk kellene. Európa természetesen nagyon is komplex valóság, különböző jelentőségei vannak. Európa mást jelenthet. Ami az emberi jogokat illeti, a világon mindenütt, Európának kevésbé diplomatikusan kellene fogalmaznia, inkább realisztikusan. Mert Annyi tapasztalatot gyűjtöttünk már össze, én értékelem ezt a dokumentumot abból a szempontból, hogy kiemeli a regionális aspektusait is a szomszédsági politikának. Az EU kapcsolatai azokhoz az országokhoz, amelyek változáson mennek át a mediterrán térség déli és keleti térségében, de konkrétabb példát is lehetne mutatni erre a több értelműségre, ami az emberi jogokat és Európát illeti. Nézzük meg, hogy hol kezdődött ez a történelmi folyamat. Mi volt itt Európa szerepe Tunéziában például? A francia honvédelmi minisztérium felajánlotta a szolgálatait a forradalom előtt, a véget vetettek a Benelli uralomnak, vagy ezt a, vagy az Európai Bizottságnak a puha politikáját folytattuk, amely kísérletet tett arra, hát mi nem mondjuk ki világosan, a civil társadalmat finanszírozni Tunéziában, Benelli idején. Mi nem tették meg korábban? Mi az albizottságban, az emberi jogi albizottságban ha van tenni szeretnénk valamit, akkor a második dimenziót, a civil társadalmat kell támogatnunk, nem pedig katonai szolgálatokat felajánlani. Sok mindent lehet tenni a válság idején is. Kísérletet tehetünk arra, hogy szinergiát hozzunk létre a megközelítéseinkben. Egy európai emberi jogi hálózat lebeg a szemem előtt, amely a delegá- EU delegációk fölötti hálózat lenne az állandó felelősök feletti is lenne ez a hálózat. Ez kell legyen a legfőbb cél. Aztán itt van a bizottság nyilatkozata, Tavares úr jelentése szerintem jó jelentés és jó vita alap. Thank you, Mr. Köszönjük szépen. Valaki szeretne még hozzászólni? Nem? Akkor most szeretnénk megkérdezni a kolléga. Nos, köszönöm szépen. Ez az emberi jogok csomagva e, tulajdonképpen kivételes, hiszen most történt meg először, hogy e, a miniszterek megtapsolták az LKS-nek az elvezetőjét. E, És aztán Eh, az ünneplésre másnap egy nagy <laughs> bulit rendeztek. Ez azért örömmel tölt el bennünket, de e, tulajdonképpen a visszajelzés az e, az önök részéről az informális találkozókon az év során az nagyon fontos volt. Mielőtt az elfogadás előtt ezeket megkaptuk. A civil szervezetek és a blog írók reakció is nagyon bátorítóak voltak. Schulz elnök úr nyilatkozata is, amely a csomag elfogadását üdvözölte már aznap, amikor elfogadtuk, és az Európai Tanács is elfogadta, támogatta ezt a keretet, két nappal azután, hogy a külügyminiszterek elfogadták a csomagot. Néhány hét eltölt azóta, és jó az önök elismerését is hallani. A végrehajtás szempontjából ez nagyon fontos rossz. Megvizsgáltuk Tavares úr első jelentését, első változatát, jelentésének első változatás és röviden szeretnék reagálni néhány pontra, E, majd az nyári szünet után. Tehát Tavares úr e, bizonyos ajánlásait már túlmutat az idő, például a 18-as e, bekezdés, ahol az akció, tehát a cselekvési tervről beszél, és az, az éves jelentésről. A KOHOM munkacsoport és az alapjogi csoport a hatos bekezdésben, az a nyolc a ban is előfordul. Nos, lehet, hogy a megfogalmazott kritikai megjegyzések egy kicsit kemények, legalábbis mi így látjuk, a de és az e bekezdésekben, tehát hogy nem foglalkoztunk a decemberi közleménnyel az emberi jogok kérdésével. Lehet, hogy de mindig voltunk olyan, olyan hatékonyak, ahogy kellett volna azt, az ajánlás, azt a megjegyzést, hogy a koherenciára nem utaltunk, ez a harmadik bekezdésben van, az számunkra nem egészen érthető, hiszen egy alkalommal részletesen beszéltünk erről, és Tavares úr feltette azt a kérdést is, hogy a tagállamokat a, kötelezi-e a keretegyezmény. Hát persze, hiszen ezt ők fogadták el. De a nemzeti szinten végzett cselekvések az nyilvánvalóan ennek megfelelően történnek. Mindenesetre a jelentés végső változatát várjuk, és már is elkezdtük a munkát a cselekvési terv végrehajtásával. Ez az EKS számára több kihívást is jelent, Eh, hogy a korlátozott eh, forrásokkal megvalósítsuk először ezeket. Mindenesetre a decemberi eh, plenárison foglalkozunk majd ezekkel a kérdésekkel. Reméljük, hogy az EU képviselőjét láthatjuk, és aztán a fő képviselő meghallgatta a jelölteket, és ha minden rendben folyik, akkor a következő külügyi tanács előtt segítünk neki a jelölt megtalálásában. Ez július 23-a előtt történik. Mindenki várja már ennek a külön képviselőnek a kinevezését hiszen ez is segíteni fog a cselekvési tervek valótésában. Ugyanakkor a mandátumát úgy fogalmazták meg, hogy ne felejts, hogy a különleges képviselő majd az nyári szünet után ellátogat az AFED-be is meghallgatásra. Köszönjük, Popovski úr. Akar-e válaszolni? Most portugálul fogok válaszolni. Nos, amíg mindenki felveszi a fejhallgatóját, addig angolul mondom el, hogy elnézést kérek, hogy késtem az ülésről, de a nyári szünet előtt formába szerettem volna önteni azt, hogy ezt a jelentést, hogy beszélhessünk róla. Nos, akkor most angolul. Most akkor portugálul fogok hozzászólni. Köszönöm mindenkinek a megjegyzését a jelentéssel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezek nem könnyű eszmecserék, viták, ugyanis nehéz ezeket a, ezt a valóságot figyelembe vesz, venni. Ahogy hallottuk, a jelentés tervezetnek a megfogalmazása lehet, hogy egy kicsit túl keményre sikerült. Amikor megfogalmaztam a jelentést, magam is észrevettem, hogy nehéz következetesen végig gondolni ezeket a problémákat, az emberi jogokkal kapcsolatos problémákat. Ön is említett bizonyos bekezdéseket, de vannak olyan emberi jogi cselekvések, ahol elvi kérdésekről van szó, tehát hogy bizonyos ideálokat el tudunk-e érni, de a geopolitika ezt sokszor nem teszi lehetővé. Az Európai Uniós tagállamok azt szokták mondani, hogy szeretnének többet tenni az emberi jogok eset, e, e, érdekében, de hát a, a válság és mindenféle más ok azért ezt lehetetlené tenni, e, teszi. Tehát vannak olyan dolgok, amiket sürgősebben meg kell oldani, mások, amelyeket nem annyira sürgős. De hangsúlyozni szeretném, hogy az emberi jogok kérdése az nem a realpolitika szempontjából tekintendők, hanem olyan szempontból, hogy ez az emberek helyzetén konkrétan javít. Tehát az emberi jogsértéseknek az áldozatai mind igazságtalanság áldozatai. És ezek emberek fejlődő országokban élnek, de hogyha így tekintünk rá, nem pedig mint egy ideálra, hanem hogy ez valóban plusz eredményeket hoz, akkor az segít. Aztán, ha megnézzük a dél-mediterrán térséggel kapcsolatos ö, ö, politikánkat, Nos, tehát például Spanyolország, Portugál, stb., de Írországot is ide kellene sorolnom azok az Európai Unió perifériáján vannak. És hogyha az emberek ide kerülnek, akkor a zsákutcába kerülnek. Tehát ne mint egy perifériára tekintsünk, hanem mint egy központra, hiszen a mediterrán térség mindig is központi szerepet játszott, mind történelmi, mind gazdasági szempontból. Nem csak úgy kellene őket tekinteni, ezeket az emberi lényeket, mint hogyha ott valahol a periférián lennének, akkor bizony emberi jogi szempontból is fontosabbak lesznek Dél-Európával és a, a föld közi tenger másik oldalával, a Magráb régióval sokkal nagyobb gazdasági kapcsolatok lehetnének, hiszen ha az emberi jogokat ilyen szempontból tekintjük, akkor láthatjuk, hogy azok javítása milyen haszonnal járna. Tehát ne legyen ekkora szakadék a között, hogy mit teszünk az emberi jogokért, és hogy mit mondunk, hogy lehetne tenni az emberi jogokért. És azt hiszem, hogy a, a mediterrán, tehát a földközi tenger két oldalával kapcsolatban láttuk ezeket a különbségeket. Tehát, hogyha megfelelően jól tennénk a dolgokat, akkor látnánk ennek a hasznát. Tehát, hogyha figyelembe vennénk a környezetvédelmi változás, környezeti változásokat, és javítanánk ezen országoknak a e, helyzetét, akkor ez valós lenne, nem pedig az ideál. Tehát ez tényleg javítaná a kapcsolatot köztünk és köztük. Tehát nem csak a jelentéstevőnek, hanem mindenkinek részt kellene ebből válta, részt vállalni. Ugyanakkor úgy kellene beépíteni az ideálokat ezekbe a szövegekbe, hogy az mindenkit, mindenkinek használjon. Hiszen nem csak egy kétsebességes Európa van, hanem egy kétsebes világ is gyakran nem is ismerjük a valós helyzetet ezeken a területeken, hiszen nincsen kapcsolatunk igazából ezen országokkal. Csak egy diktátorral keresztül tudunk valamit megtudni, vagy a, a kivándorlási problémákon keresztül tudunk meg valamit ezekről az országokról. Tehát Például kellene, hogy legyen egy megállapodás az európai fiatalok és az arab tavasz fiataljai között. Ezeknek lenne reális haszna. E, beszéltünk a pénzügyi eszközökről, hát nem tudom, hogy itt sokat tehetünk-e, de ebben a jelentésben is foglalkozhatunk vele és lehet, hogy itt is sikerülne e, a végső változatban még hozzátenni a szöveghez. Végül pedig láttam, hogy a stratégiai csomagnak mik a kihívásai, és az emberi jogi e, külön e, képviselő szerepe fontos lenne, ez segítene. Ezzel a személlyel sokkal gyakrabban kellene ezekről a témákról beszélni. Nos, köszönöm szépen. Amikor szeptemberben újra találkozunk, akkor mindezeket figyelembe fogom venni. Köszönjük szépen, Tavares úr, és hogy egy szélesebb keretbe helyezte ezt. Szeretném, szeretnék emlékeztetni arra, hogy az indikatív ütemterv szerint a szeptember 17-én lesz minden nyelven, aztán ö, ö, szeptember 21-én a határideje a módosítók benyújtásának határideje, október 18-a a módosítók tárgyalása, és aztán november 5-én a DROA bizottságban fogjuk megvizsgálni a módosítókat, és a FED-ben november 6-án, a plenárison pedig decemberben szavazunk róla. És Remélem, hogy eh, az összes jelent, tehát a jelentéstevő és az összes árnyék jelentéstevő együtt tud működni. Szeretném azzal zárni az ülést, hogy örülünk Popovski úr, hogy eh, az akcióterv, a cselekvési terv eh, jelentése az jó, és lesz egy emberi jogi stratégiai keret, hiszen ez nagyon nagy hozzáadott értéket fog adni, hogyha az emberi jogoknak lesz egy külön képviselője. És ön joggal említette, hogy az elnökünk is üdvözölte ezt a csomagot. Az Európai Unió az egy jog alapú intézmény, és épp ezért az est, Esten főképviselőtől és a e, tagállamoktól azt várjuk, hogy hivatalosan is támogatják az emberi jogi csomagot. Nem tudom, hogy most ezt is megünnepelhetjük-e e, Pesgővel, de e, nagyon nagy előrelépést jelentene, hogyha a többi intézménnyel együtt tudnánk működni. Persze ezt is meg is tesszük. Köszönöm szépen. E, az ülésnek ezt a részét lezárom. Holnap reggel 9 órakor kezdjük egy meghallgatással a pénzügyi és gazdasági válságnak az emberi jogokra gyakorolt hatásáról. Jó, akkor mindenkinek kellemes estét kívánok.